Okay, colleagues, um, good morning. I propose that we... Kedves kollégák, a hatos napi rendi ponttal a kérdésekkel kezdjük. A kettes, hármas kérdést összevonjuk, mert ugyanarra a kínzás elleni rendeletre vonatkoznak, de először Jegle asszonyt fogom megkérni, hogy röviden a kérdését magyarázza el nekünk, hogy mindenki értse, hogy miről is van itt szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy kicsit a hangom rekettes. Remélem, hogy kivírják. Korán reggel még ez a helyzet. A kirgizisztáni helyzetre vonatkozik a kérdésem, a megváltozott helyzetre. Új kormány állt föl, van már velük néhány kapcsolatunk, és mivel sok éve tudom, hogy Kirgizisztánban a tél ö, nagy kihívást jelent, szeretném megkérdezni a bizottságot, hogy a bizottságnak milyen kapcsolata van a kirgiz kormányjal, szervezetekkel, hatóságokkal, hogy bármilyen módon van az Európai Uniónak lehetősége arra, hogy a partnerségi megállapodás keretei között valami pozitívumot nyújtsunk a kirgizeknek, és a tegnapi kérdésemet is szeretném megismételni. Ugye vannak börtönbe zárt és részben börtön kórházba zárt emberi jogi aktivisták, ezek helyzetében szeretném megtudni, hogy mit tehetnénk e, az új helyzet tükrében. Ez a külügyi bizottságot is érinti, milyen eszközök vannak a kezünkben, de hát a bizottságot is, az Európai Bizottságot mit tehetnénk. Köszönöm, Jögle asszony. Akkor most a bizottságot kérem föl, hogy vázolja nekünk, milyen az együttműködése a bizottságnak a kirgiz hatóságokkal, az új kormányjal. Köszönöm, elnök asszony. Az Európai Bizottság követte az eseményeket, a kirgizisztáni eseményeket, és nyilván elkötelezettek vagyunk továbbra is amellett, hogy a béke, stabilizáció és a demokratikus alkotmányos rend eh, helyre álljon. Politikai elkötelezettségünket eh, sok dokumentumban lefektettük, a külügyi tanácsülésén is megfogalmazott ez a főképviselő és a külön képviselő egyaránt leszögezte ezt. A bizottság erőfeszítéseit nemzetközi kontextusban fogja föl, és ilyen értelemben az ensz és az egyéb nemzetközi szervezetekkel szorosan együttműködünk. Elkötelezettségünk diplomáciai és humanitárius kapcsolatokra terjed ki, de fejlesztési támogatást is nyújtunk Kirgizisztánnak, hiszen óriási igény van erre ott. Az EU az utolsó donori konferencián Bicskékben meg leszögezte, hogy mi vagyunk a második legnagyobb donor a világbank után ebben az országban. Elkötelezettségünk ugyanolyan erős, mint korábban. Ez elsősorban a szociális védelemre és a jogállamiság érvényesülésére vonatkozó projektekre vonatkozik. Tavaly április óta, ugye júniusban etnikai összeütközések voltak, ennek kapcsán humanitárius segítséget nyújtottunk az országnak, és segítettük a választási folyamatot. Az új alkotmány szövegezésében is segítséget nyújtunk, és a választásokon, amelyek október 10-én zajlottak, ott is ott voltunk kapacitásépítő segítségnyújtással, több minisztériumon keresztül, főleg az minisztériumon keresztül valósult meg ez a támogatás. Annak érdekében, hogy az újjáépítést is segítsük, amelyek, amely a konfliktusok miatt vált szükségessé, újjáépítési konkrétan házépítési segítséget nyújtunk, illetve a kényszer áttelepítetteknek is segítséget nyújtunk. Meg akarjuk teremteni számukra a lehetőséget, hogy szabadon megválasszák lakóhelyüket, és ehhez újjáépítési támogatást nyújtunk tehát. Az Európai Bizottság üdvözli azt a fejleményt, hogy az OECD-vel a kirgiz kormány fölvette a kapcsolatot. Ez egy új projekt, amely arra irányul, hogy erősítse a belügyminisztérium kapacitásait az, a jogállamiság kialakításában és jobb kapcsolatok kialakításában a nemzetközi szervezetekkel a közrend helyreállítása és az interetnikai konfliktusok megfékezése ügyében működnek együtt. Aztán nemzetközi vizsgáló bizottság állt föl a júniusi etnikai összetűzések kivizsgálására. Ebben is részt veszünk, úgy gondoljuk, hogy a kivizsgálás feltétele a tartós békének és a megbékélésnek. Ami az új kormányjal való kapcsolatainkat illeti, amint tudják, októberben voltak választások, de még most is tartanak a kormány alakítási tárgyalások, hogy milyen koalícióra lépjenek egymással a politikai pártok. Öt ilyen van, öt párt ment át a minimum küszöbön. Kirgizisztán Ban a nemzeti eredményekre vonatkozóan és a helyi eredményekre vonatkozóan is külön küszöbök érvényesülnek. 29 politikai párt létezik az országban, és ezek közül 5 lépte át ezt a küszöböt, tehát kerülhet be az új parlamentbe. Információink szerint a koalíciós tárgyalások zajlanak éppen, ezek még nem vezettek sikerre, nem állt föl még az új koalíciós kormány, de a koalíció kontextusa már világosnak látszik, a kirgiz elnök révén úgy hallottuk, hogy a koalíciós kormány gyors megalakítása az ő érdekük is, hiszen hatékony, gyors megoldásokra van szükség a felmerült nemzeti problémák megoldásához. Ami a demokrácia jövőjét illeti az országban, és kapcsolatrendszerünk jövőjét, mindjárt tudjuk, és elnök asszony is emlékeztetett erre, hogy partnerség együttműködési megállapodásunk van Kirgizisztánnak, Kirgizisztánnal, kétoldalú kapcsolatainkat pedig nemzetközi szervezetek is kiegészítik. Amint az új kormány felállt, de már most is a kormány alakító kifejezésre jutatta igényét a további segítségnyújtás iránt a demokratikus reformok véghezvitel érdekében az emberi jogok, az emberi alapjogok érvényesülése érdekében. Az EU strukturális emberi jogi párbeszédet folytat a környék országaival, Kirgizisztánnal is. Ez már két éve zajlik, két fordulója volt eddig ennek az egyeztetésnek, és Biskekben tartottunk egy szeminárium a civil szervezetek számára is, amint gondolom tudják, Kirgizisztánban talán meglepő módon a civil szervezetek meglehetősen aktívak, nagyon sok civil szervezet létezik, és ezek nagyon militánsak, nagyon komolyan veszik a feladatukat. Ezeket igyekszünk a jövőben is lehetőségénkhez mérten támogatni. Amint tehát felállt az új kormány, azt fogjuk javasolni az új kormánynak, hogy minél hamarabb tartsuk meg a következő fordulóját az emberi jogi párbeszédnek. Reményeink szerint, ha minden jól működik, körülbelül jövő év első negyedévében kerülhet megrendezésre. Köszönjük az Európai Bizottságnak a tájékoztatást. Jegle asszony arcán úgy látom, hogy választ kapott a kérdésére. Kíván-e még megjegyzést tenni? Köszönöm a részletes választ. Fontos, hogy tudjuk, hogy mi zajlik, mert a kormányváltás sok között előfordulhat, hogy olyan vákum alakul ki, amit egyesek kihasználnak, és jó, hogyha a bizottság folyamatosan jelen van a demokratizációs folyamat érdekében, és védelmezi a folyamatosságot. Ö, valóban nekünk is nyilván ugyanaz az igényünk, ami, amint ön is elmondta, hogy az emberi jogi aktivisták védelme megvalósuljon, a velük való párbeszéd folytatódjon. Következő kérdésünk kettős jellegű. Gomez asszony, Latford asszony és az én kérdésemről van szó a 2005 per 1236-os tanácsi rendelet alkalmazhatóságára vonatkozik. Az Egyesült Királyságban zajlott erről kérezett vita. A nátrium tiopentál anyag exportja Arizonába halálbüntetések végrehajtásához a kérdéses ügy, és szeretnénk tudni, hogy a bizottságnak is az a véleménye, hogy ezt az anyagot be kéne tiltani, vagy legalábbis szabályozni kéne a használatát. Hertz úr az Európai Bizottságtól már tájékoztatott arról, hogy ez egy nagyon technikai jellegű kérdés, ennek egy részét mindenképpen írásban fogják megválaszolni, de Lochbiller asszonynak lehetőségek szeretnék adni az ő kérdésének feltételére is. Ez egy, az én kérdésem egy márciusi jelentésre vonatkozik az Omega Research Alapítvány ö, Európai Unióból harmadik országokba irányuló ö, vegyszer exportjával kapcsolatban tett nyilatkozatot, a parlament erről állásfoglalást hozott, és szeretnénk most tudni, hogy a bizottság milyen intézkedéseket hozott a parlament követeléseinek végrehajtása érdekében. Hosszú listáról van itt szó, nem akarom itt mindet felsorolni. A e, számos anyagnév szerepel is, ez a kettes függelékében a tanácsi rendeletnek egyébként szerepel, és szeretnénk a bizottságot ösztönözni arra, hogy minél hamarabb gyakorlatias alkalmazási szabályokkal, záradékkal jöjjön elő, ezen kínzáshoz is felhasználható vegyi anyagok szabályozása kapcsán. Köszönjük. Emlékeztetem a kollégákat, hogy a parlament, ahogy elhangzott, valóban kérte ennek a rendeletnek a teljes felülvizsgálatát, és annak jobb tagállami végrehajtását. Hertz urat fogjuk hallani az Európai Bizottság részéről. Ő a válaszadó. Köszönjük. Lachbiller asszony, valóban ezek a kérdések összevonhatók. Nem ismétlem meg ö, azt, amit Eston aztán már elmondott, hogy elkötelezettek vagyunk a 1236-os rendelet ö, felülvizsgálatára a parlament júniusi plenáris ülésének kérése alapján. Ez egy alapvető rendelet, a kínzás elleni harcot szabályozza, és valóban nem valósul meg, még mindenhol kimerítően, és a június 16-ai plenáris után azonnal meghívtuk a tagállamokat egy szabályozó bizottsági ülésre, hogy együtt áttekintsük a rendelet végrehajtásának állását. Ez egy folyamat. Elindultunk egy úton, de még tart a munka. Három irányban próbáljuk ezt a rendeletet alakítani. Először is szeretnénk a tagállamokat kötelezni rendszeres jelentéstételre a rendelet végrehajtásának mikéntjéről és arányáról. A második irány az, hogy módosítókat fogalmazunk meg, különösen a kettes és hármas függelékekkel kapcsolatban, amelyek korlátozzák bizonyos anyagok exportját és eszközök, berendezések exportját, amelyek bármilyen módon felhasználhatók lehetnek kínzásra. És a harmadik irányvonal pedig az, hogy ezeket a módosítókat megtárgyaljuk közösen. Ez a hármas megközelítés jellemzi tehát a bizottság munkáját, és konkrétan szeretnénk megtalálni, feltárni azokat a hiányosságokat, amelyek a rendelet végrehajtásában mutatkoznak, hogy valóban betölthesse ö, célját, vagyis a halálbüntetés, illetve a kínzás kapcsán felhasználható vegyi anyagok exportjának tilalmát. A tízes pontja a rendeletnek, illetve a preambulum bekezdése az aránytalan kereskedelmi korlátozásokról szól, és ez a fő vitakérdés valóban a tagállamok között is közöttünk, mert egyfelől van olyan jelentésünk, amely kimutatja, hogy az EU-ban gyártott anyagokat az USA-ba exportálunk, és ezek kimutathatóan például Arizonában, akár most október 26-án is halálbüntetés végrehajtásához felhasználására kerültek, és ez a fajta export, ugye a nátriumvegyület exportja és különösen felhasználási célja e, egyértelműen ellentmond a rendelet céljának, még hogyha ez az anyag konkrétan nincs is benne a listában. Ugyanakkor a nátriumtiopentol általános fájdalomcsillapító, altató szer, és alapvető gyakori orvosi használata is ö, lehetővé kell, használatát is lehetővé kell tenni. A fejlődő országokban nagy szükség van rá, elérhető árakon és megfelelő adagolásban ö, kereskedelmi forgalomba kell hozni. Tehát nagyon nehéz meghúzni a vonalat egyes anyagok kapcsán, hogy ki és mikor, mire használhatja föl őket, mert az anyag önmagában nem rossz és a fejlődő országokba való exportja ezen anyagoknak ugyanúgy prioritás, mint azoknak a számunkra negatív célokra való felhasználása. Tehát a ellenőrzési záradékokat akarunk létrehozni, amelyek ezt a problémát szabályoznák, és úgy reméljük, hogy 2011 elején sikerül egy második Management Committee típusú ülést összehívnunk, a tagállamokkal közösen, amelyben már konkrét javaslatok születnek, majd a három már elmondott alap célkitűzés keretében. Tehát felülvizsgáljuk a listát, felülvizsgáljuk magát a rendeletet, és megpróbálunk módosítókat megfogalmazni hozzá. Ahhoz, hogy ez a folyamat ö, jól menjen, örülnék elnök asszony, hogyha önök kérdéseiket írásos formában részletesen, írásos módon benyújtanák a bizottságnak, mert itt nem tudunk minden részletre kitérni egy ilyen szóbeli kérdés-válasz kapcsán, és ez annál sokkal bonyolultabb probléma. Tehát javaslatom az, hogy közösen vizsgálják meg a kérdést, és ezután írásos kérdést idézzenek a bizottsághoz, hogy mi is írásban tudjunk választ adni. Ez szerintem javítaná, segíteni az előrelépést. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen a bizottság képviselőjének. Figyelembe veszük az ön tanácsát. Loch Biller asszony kérje még a szót. Köszönöm szépen a választ, hogyha jól értettem, amit mondott. Azt mondta, hogy zajlik a munka, és ezt a munkát 2011 elején próbálják befejezni, amikor ismét megszólítják a tagállamokat. Ekkora fejezik tehát be a munkát, hogyha jól értem. Ami pedig a további kérdéseket illeti, ezek nem kiegészítő kérdések voltak, hanem voltak éppen ugyanazok a kérdések, illetve kérések voltak, amelyeket a parlament állásfoglalásában megfogalmazott, ilyen módon, tehát írásban rendelkezésre állnak. Hörc úr, Lochbiller asszony jól értette, amit mondott? Valóban Lochbiller asszony, tisztában vagyunk vele, hogy a parlament állásfoglalása mit tartalmaz, és ezeket az elemeket át is tekintjük. Köszönöm a Latford, Hautala asszonyok és Gomes asszony által benyújtott kérdéseket. Ezen kérdések segítségével fel tudjuk gyorsítani a munkát az illetékes és hatáskörre rendelkező főigazgatóságokkal. Nos, ez a kínzóeszközökre vonatkozó rendelet eleve nagyon fontos az emberi jogok sért, sérelme elleni harcban, a kínzás elleni harcban, de az mi albizottságunkban, amikor megkaptuk az Omegától és az Amnesty International-től a kutatási eredményeket, akkor igenis markánsan fogalmaztunk azért, hogy áttekintsük ezt a jogszabályt. Lezárjuk a kérdések óráját, és ezzel a ma délelőtt egyik fő kérdésére, a hetedik napi rendi pontra térünk rá, a meghallgatás az emberi jogok nyugat-balkáni helyzetéről a bizottság 2010-es országjelentését követően. Kukán kollégát kérem meg, hogy fáradjon ide az elnöki asztalra, hiszen ő az Albánia, Bosznia, Hercegovina, Szerbia, Montenegro és Koszovó delegáció elnöke, ezen felül pedig a nyugat-balkáni munkacsoport elnöke is. Biztosan emlékeznek rá, hogy Kukán úr egy kerekasztal tárgyalást eh, hozott létre a Rekon kezdeményezés keretén belül szeptemberben. Nagy örömömre szolgál ezen felül, hogy két a Európa Tanácsi Közgyűlés eh, fontos tagját is eh, megnevezzem és üdvözöljem, akikkel Párizsban találkoztam, amikor az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének politikai ülésén vettem részt, és azt kell, hogy mondjam, hogy hasonló munkát végeznek önök, illetve mi itt az Európai Parlament DROA szakbizottságában. Pietro Marcenaro a Politikai Ügyek Bizottságának tagja az Európa Tanácson belül, ezen felül pedig a megbétékélés és politikai párbeszéde volt Jugoszlávia országai között jelentés jelentéstevője. Ezen felül Dorics urat is beszeretném mutatni, aki az Európa Tanács jogi szakbizottságának a munkatársa, és aki pedig a háborús bűnök kapcsán való együttműködésről készít jelentést. Meghallgatásunk hátterében a következők találhatóak. A 2003-as Tesszaloniki csúcs óta az Európai Unió megerősítette, hogy feltárja és megnyitja a nyugati Balkán országok előtt az európai csatlakozás lehetőségét, feltéve, hogy teljesítik a csatlakozási kritériumokat. És mint hogy két nyugati Balkán államot már tagjelöltnek tekintenek, ez Horvátország, illetve a Firom, a volt Jugoszláv Macedon tagköztársaság, de más országok Albánia, Bosznia-Hercegovina, Montenegro és Szerbia valamint Koszovó pedig potenciális tagjelölt országokként jelentkeznek. Hibáztam, ugye nem hibáztam, jól soroltam fel az országokat, kérdezi az elnök. Mindezt pedig az ENSZ 1244-es biztonsági tanácsi határozata írja elő. A bizottság november 9-én adta közre országjelentését, valamint az éves stratégiai dokumentumot, amely elmagyarázza a bővítési politikát, és ez a fő háttérdokumentum meghallgatásunk számára. Hogy összefoglaljam a bizottság jelentését, a bizottság országjelentése összefoglalja a jelöltek és a potenciális jelöltek előrehaladását, a meghallgatáson pedig a dolgok állását vitatjuk majd meg a nyugat-balkáni országokban, a megbékélés folyamatát, eh, valamint a háborús bűnök elleni fellépés folyamatát megvizsgáljuk, amelyek az európai integráció egyik sarokkövét képezik. Különös tekintettel fókuszálnunk kell a nyugati Balkán országok roma populációjára is, hiszen az albizottságunk többek között éppen ezért foglalkozik a roma kérdéssel, hiszen ez teljesen világosan a roma kérdés külső dimenzióját veti föl. Szeretettel üdvözlöm tehát Marcenaro Szera szenátor urat, valamint Dorics urat ülésünkön. Jelzem egyébként, hogy az Amnesty International képviseletében Cian Jones is itt van körünkben. Itt van Jones Sian Jones nincs itt, széke még üresen tátong, üresen ö, üres továbbra is, de reméljük megérkezik Sian Jones. Valamint Axen Waldent is üdvözlöm, aki a bővítési főigazgatóság vezetője, az Európai Bizottságban, és ő az Európai Bizottság nyugati Balkán országokkal kapcsolatos véleményét mutatja be. Felvetem, hogy minden felszólaló 10 percben szólaljon meg, utána pedig eszmét cserélünk, vitázunk. Körünkben van még Rösznesz nagykövet az Európa Tanács brüsszeli nagykövete, kitűnő kapcsolat nekünk, régi barátunk, jól ismerjük, üdvözlöm körünkben a két nyugati Balkán követ. Ők ugye nincsenek itt. Meghívtuk őket, a, a szerb és a montenegrói nagykövetet, de nincsenek itt, röviden mondva. Nem tudom, Kukán úr, kéri a szót a ma délelőtti vitával kapcsolatban? Majd megadnám a vendégeinknek a szót. Köszönöm szépen. Elnök asszony, igen, tisztelt hölgyeim és uraim! Sajnos a nagykövetek nincsenek itt, de a nagykövetségek diplomatái itt vannak. Elnök asszony, már megtett, e, bevezetett bennünket a témában, és én is rövidre foghatom magamat, hogy elegendő időt adjunk a vendégeinknek, akik azon nehézségnek kell, hogy eleget tegyenek, hogy a nehéz kérdésben itt eh, előadjanak és felejének, és remélem, hogy Jones doktort sem havaszta be az ítélet hogy eljön körünkbe. Nos, nagyon jól tudjuk, hogy az emberi jogok helyzete a Nyugat-Balkánon, a nyugati Balkán országaiban az egyik legfontosabb kérdés marad, amelyel az Európai Parlament foglalkozik, és az Európai Parlamentet eh, ezek a kérdések aggasztják leginkább a régióban. Múlt év során a Nyugati-Balkán országai előrehaladást értek el az Európai Unió irányába vezető úton, bár az előrehaladás dinamikája országonként különbözik. A nemrégiben bemutatott Európai Bizottsági Országjelentés egy sor kulcskérdést is felvetett az emberi jogok védelmében a nyugati Balkán térségében, különösképpen a menekültek kérdésében, a belső e, előzöttek kérdésében, az átmeneti e, igazságtétel, illetve a kisebbségi jogok tekintetében. Nagyon örülök annak, hogy a konflikt kibékítés ügye előre haladt a régióban, a konfliktusos békítés ügye, és az országok maguk nagyobb felelősséget kezdenek vállalni a regionális együttműködés területén, ez egy nagyon fontos aspektusa az országok, régiós országok együttműködésének. Meg szeretném említeni még a szerb Parlament srebrenyicai állásfoglalását, valamint Josipovics elnök és Tadics Vukovári látogatását. Ezt a két látogatást, illetve az állásfoglalást példaként emelem ki, amely azt mutatja, hogy talán a régióban lépésről lépésre előre haladnak a megbékélés útján. Mondanom sem kell, az Európai Parlament szorosan nyomon követi ezeket a lépéseket, Idén, szeptemberében meghívtuk a regionális bizottság képviselőit, hogy első kézből halljunk a háborús bűnökről, az emberi jogok lábbal tiprásáról a volt Jugoszláviában, ez ugye a rekon. Nos, ezen alkalom kapcsán fontos beszámolókat hallottunk, a civil társadalom szempontjairól hallottunk a megbékélés kérdései kapcsán a régióban. Nagyon fontos volt ez. És nagyon fontos bizonyítékot kaptunk a meghallgatás során arról, hogy a civil társadalomban előrehaladást tapasztalható meg, és eh, remélhetőleg eh, hozzájárul ez majd ahhoz is, hogy a politikusok eh, és a döntéshozók is ilyen módon kezdenek el gondolkozni, hiszen ez az Európai Unióba vezető út egyik alapfeltétele. Nagyon örülök, hogy Pietro Marcenaro, szenátor úr, az Európa Tanács eh, Politikai Ügyek Bizottságának tagja, egyébként az, az olasz szenátus Emberi Jogi Bizottságának elnöke üdvözli jelentésében a REKON kezdeményezését, a megbékélésről szóló jelentésében, és üdvözli a volt Jugoszlávia ö, eh, utód államai közötti megbékélés folyamatát. Üdvözöljük itt szenátor úr, és ö, eh, nagy kíváncsisággal Hallgatjuk majd az ön jelentését. Nos, nem is akarom húzni a szót, hanem már is megadom Márcsenáró szenátor úrnak a szót. Ahogyan az asszony is mondta, kérte, kérjük, hogy ne beszéljenek hosszabban, mint 10 percet a szó. Grazie, signora Presidente. Köszönöm szépen. Kedves Kukán úr, és mindenki másnak is köszönöm szépen a mai meghívást, amely számomra fontos lehetőséget jelent a véleménycsere, eszmecsere szempontjából. Éppen most fejezem be jelentésemet a volt Jugoszláv Jugoszláviában a megbékélés kérdésében, ha minden jól megy, akkor december 15-én az Európa Tanács Politikai Bizottságának be fogom terjeszteni, és a júniusi, illetve januári közgyűlésen, amelyen részt vesznek a nemzeti parlamentek képviselői, 47 tagállamból, tehát akkor fogjuk ezt majd megvitatni nyilvánosan. A következőkből szeretnék kiindulni. Fontos az, hogy sose felejtsük el, hogy milyen mély hatásai vannak a 91-95 között lefolyt háborúnak. Ez a háború nem csak politikai és intézményi szempontból változtatta meg teljesen a jugoszláv utódállamok képét, hanem gyakorlatilag az emberek lelkében is hatalmas változás ment végbe. Majdnem 200 ezer halálos áltozat, és több mint két millió belső menekült volt az áldozata ennek a háborúnak. Úgyhogy demográfiai értelemben is a régió összes országára vonatkozólag hatalmas átalakulásokat tapasztalhattunk, és ez főként Bosznia-Hercegovinában volt jelentős hiszen Szarajevóból és a kisvárosokból gyakorlatilag semmi sem maradt olyan, mint korábban volt. És azóta az, az etnikai ö, megkülönböztetés, szétválasztás ö, szintén nem lépett előre. Azért is mondom ezt, mert a jelenlegi helyzetben a háború mély hatásait kell megvizsgálnunk bizonyos hatások minden bizonyal visszafordíthatatlanok. És tudjuk azt is, hogy ennek a helyzetnek a megváltoztatása nagyon hosszú időbe fog kerülni, hiszen a kulturális változások sokkal lassabbak, ezek nem esnek egybe a politikai változások menetével. Néha abban az illúzióban ringatjuk magunkat, hogy rövid idő alatt be lehet forrasztani a háborús sebeket, de ez önmagában, ez a gondolkodásmód is nagyon veszélyes lehet. Hiszen itt kitartásra és óriási türelemre van szükség, óvatosságra és kiegyensúlyozott megközelítése, bátorságra és határozottságra. A politika annál hatékonyabb lesz, minél kevésbé próbáljuk elmaszkírozni ezt a valóságot az új emberi helyzet, amely az etnikai szétválasztáson alapul, egy alapkérdést vet fel, amelyre választ kell találnunk. A demokrácia és a jogállamiság etnikai alapon való megvalósítható egyáltalán? Azt hiszem, hogy ez az a kérdés, amelyre nagyon kiegyensúlyozott választ kell találnunk, mert azt is fel kell ismernünk, hogy ez az or- most már ö, intézményesé vált különválasztás etnikai alapon alapvető fontosság volt annak érdekében, hogy a háborút be, tudjuk fe- be tudják fejezni. Tehát ezt a két dolgot kell összehasonlítani. Egyrészt tudjuk azt, hogy etnikai alapon nem lehet demokráciát szervezni, másik, a másik oldalon viszont a különbségeket is el kell ismerni, mert az el, együttélésnek csak ilyen alapon lehetett bármilyen alapja egyáltalán. Tehát ezen két gondolatot kell valahogy összeegyeztetni, és a politikai értelmezést erre kell alapozni. Amikor a nyugat-balkáni országokról beszélünk, akkor nem szabad elfelejtenünk azt, hogy itt egy kettős átalakulásnak vagyunk szemtanúi, hiszen nem csak a háború, a konfliktusból a békébe való átmenet, hanem a kommunizmusból a demokráciába való átmenetet is tapasztalhatjuk, hiszen 91-ben tört ki a háború, pont akkor, amikor még ez a demokratikus átalakítási folyamat egyáltalán nem fejeződött be. Tehát összefonódik ez a két probléma. Ahhoz képest, amikor mi megkezdtük munkánkat, ma minden a jobb a helyzet. A Balkánon uralkodó helyzetet én a pozitívumok szempontjából próbálom értékelni. Kukán képviselő is az imént utalt arra, hogy a kormányok politikájával kapcsolatban Tadic és Josipovics elnökök közötti kapcsolat nem csak a két ország szempontjából jelentős, hanem az egész régióra pozitív hatással van, főként Bosznia-Hercegovinára. Második tény, most nem akarok emlékeztetni arra az ezer és ezer kis momentumra, amely ennek a kapcsolatnak az erősségét biztosítja, de minden esetre az biztos, hogy a civil társadalmon belül megindult egyfajta párbeszéd, tehát nagyon sok kezdeményezés indult útjára, és ez a fajta párbeszéd a koalíció amelyben részt vesz több mint 900 nem kormányzati szervezet, Rekom névre hallgat. Nos hát szeptemberben, augusztus végén, szeptember elején a két elnök ezzel a kezdeményezéssel kapcsolatban pozitív értékelést adott, és ez nagyon sok lehetőséget nyit meg. Persze nagyon sok még a nyílt kérdés, hiszen a Rekomban az összes tagá, az összes állam részt kell vegyen, és ugyanakkor rengeteg problémát is felvet ez, és ezzel kapcsolatban nekem az a véleményem, hogy az európai intézményeknek igenis is lehet egy fontos szerepe. A Rekom koalíció úgy gondolja, hogy februárra kész lesz az alapszabálya, és akkor közvéleményt ezen kezdeményezésekről tájékoztatni fogja. Tehát itt nagyon fontos munkáról van szó. Természetesen ez nem jelenti alternatíváját a bíróságokon az igazság keresésének. Milyen problémák is vannak még? Mik a nyitott kérdések? Ott vannak például az a 15 ezer menekült, akik illetve hogy eltűnt személy, akiknek az személyazonosságát még nem sikerült megállapítani. Azután Hágában, majd a nemzeti bíróságok is vizsgálni fognak abból, hogy mennyire tudnak hatékonyan fellépni a háborús bűnösök ellen. Aztán a menekültek kérdése. A UNHCR most azt mondja, hogy még 108 ezer a menekült, és több mint 300 ezer a belső menekült, tehát összesen rengeteg szeméről van szó, és ez mind a háború következménye, még most is. Nem kellő határozottsággal beszéltek a háborúról, arról a fajta kulturális fegyverkezési leszerelésről, amely fontos alapokat jelenthet, és vigyázni kell arra, hogy nehogy megint a nacionalista hangok kezdjenek feléledni. Azután Bosznia. Ez egy nagyon fontos probléma, ugyanis itt először is a Strasburgi Bíróság Szei Fencsi ügyben hozott ítéletét mindenképpen tiszteletben kell tartatni, ez alap, és ez ugye alkotmányjogi és választójogi kihatásokkal is van. De van itt egy általánosabb megfontolás is. Közülünk senki se gondolta volna azt, hogy jogállamiság létezhet államiság nélkül. Tehát Boszniának ez az igazi problémája. Hogyan is létezhet a jogállamiság államforma nélkül. És hogyan lehet a jelenlegi protektorátusi um, feltételeket, amelyek um, Bosznia-Hercegovinát jellemzik, uh, megszüntetni. Itt most nagyon nagy óvatosságra van szükség, sok szempontot figyelembe kell venni, azonban itt Európának fontos szerep juthat. Úgyhogy azt hiszem, hogy az Európai Unió bővítésével kapcsolatban felmerülnek ezek a kérdések, más országokkal való párbeszédeink során is fel kell vetni ezeket a kérdéseket, és végül úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak, az Európa Tanácsnak, valamint az EBESZ-nek együtt kell működnie ebben a kérdésben, hiszen csak így lehet hatékonyabban fellépni. Elnézést kérek, hogyha néhány másodperccel túléptem az időmet. It's on. So now let's turn to... Most pedig megadjuk második vendégünknek az Európa Tanács parlamenti közgyűlés részéről a szót Dorics úr kap szót 10 percben. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, először is meg szeretném köszönni, hogy meghívtak ide e meghallgatásra, és lehetőséget adnak arra, hogy röviden bemutassam azt a jelentést, amelyet az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének januárban mutatok majd be. Marcenaro szenátor a politikai párbeszédről és a megbékélésről beszélt, én pedig egy nagyon kicsi, de nagyon fontos részéről beszélek majd a megbékélés folyamatának. Hölgyeim, folyamatából, hölgyeim és uraim, hogy ismételjem meg még egyszer, a balkáni háborúk során a 90-es években majdnem 200 ezer embert öltek meg, nagyon sok sérült meg, és több millió embert üztek el a saját hazájukban, vagy pedig más országokba kellett menniük és menekült státusért folyamodniuk az egész világban. 50 ezer ember még mindig eltűntnek van nyilvánítva jelenleg is. Nagyon sok háborús bűnt követtek el ebben az időszakban, és teljesen világos, hogy az igazi megbékélésre nem lesz lehetőség egész addig, amíg az háborús bűnök elkövetőit nem büntetik meg, nem kerülnek bíróság elé, és a büntetlenség elve meg nem szűnik. A elkövetett háborús bűnök elleni fellépést először is az IKTI létrehozásával szolgálták, de az IKTI ideig csak 161 embert ítélt el. Ugyanakkor a 100 a Európa Tanács parlamenti közgyűlésének 153-as határozata az IKTI a tagállamokkal, illetve az államokkal való együttműködését írja elő és így segítségüt nyújt ahhoz, hogy minden jogi akadályt megszüntessenek az érintett országokban. Hölgyeim és uraim, nagyon sok minden pozitív irányba változott meg az elmúlt években. A második fázisban, ahogy ezt nevezem, nagyon sok háborús bűnöst állítottak bíróság elé, köszönhetően a bilaterális együttműködéseknek Horvátország, Szerbia, Montenegró országai között. Ezek az államok egymás között bizonyítékokat adnak át, mi több ki is adják az érintett állampolgárokat. Mi több Bosznia és Hercegovina pedig a kölcsönös külföldi ítéletek elismeréséről megállapodásokat kötött, és a különböző bűncselekmények elől való elmenekülés, például háborús bűnök elől való elmenekülés ellen is fellépnek. Montenegro pedig öt háborús bűnnel gyanúsított személy kiadását kérte Szerbiától ezen új egyezmények kapcsán. Hölgyeim és Uraim, ugyanakkor, ugyanakkor teljesen világos, hogy az érintett tagállamok nem tudnak fellépni az impunitás, a büntetlenség ellen, hogy háborús bűnök elkövetői világ más országaiban vannak. Jelentésében száz ilyen esetről számoltam be, melyet szerb, bosnyák, horvát és macedon kollégáim segítségével tudtam összeállítani. Ők adták át az adatokat. Ám az igazi e, adatok az sokkal többen vannak azok, akik igazából el, emigráltak a balkáni területről. A büntetlenség elleni harc tehát abszolút jelentőséggel bír, csak az ilyesfajta nemzetközi együttműködéssel lehetne minden háborús bűnös, bűnnel gyanúsított embert bíróság elé állítani. Mint mondottam, e, Európába, Kanadába, Ausztráliába, az USA-ba és más országokba emigrált sok háborús bűnnel gyanúsított személy, és e, ilyen módon ellenük is fel kell lépni, hiszen az impunitás, a büntetlenség egyre inkább nem érvényesül a Balkán országaiban. A kiadatási kérelmeket nem egy tagállam követte és teljesítette, de sok kiadatási kérelmet a következő okoknál fogva. A leggyakrabbi ok az állampolgárságra való hivatkozás, a más eljárások kap, ugyanazon bűncselekmények alapján további jogi eljárások, és sorolhatnám még az okokat. Nos, hölgyeim és uraim, fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy Miért ennyire nem kielégítő a fellépések eredménye? Először is arra szeretném emlékeztetni önöket, hogy a Európa Tanács 47 tagállama közül nagyon kevés fogadta el a emberiség elleni bűncselekményekre vonatkozó statútumokat, és ugyanezen kérdésben csak a tagállamok fele fogadta el az ENSZ állásfoglalátát, mi több, van két olyan állam, amely római statútumokat sem ratifikálta, és a tagállamok fele a bűncselekmények kölcsönös elismerésére vonatkozó statútumokat nem fogadta el. Mi több, az Európai um, Kiadatási Egyezmény két jegyzőkönyvét sok tagállam nem fogadta el, vagy pedig a különböző mellékleteket nem fogadták el. Vannak olyan tagállamok, amelyek eh, sem az egyezményt, sem az ENSZ egyezményt nem fogadták el és nem ratifikálták. Azaz tehát, hölgyeim és uraim, továbbra is koncentrálni kell az Európai Kiadatási Egyezmény ratifikációjának folyamatára. Ez kulcsi jelentőséggel bír. A tagállamok az Európa Tanács testületeinek pedig koncentrálni kell arra, hogy a kölcsönösség elvét és a kiadatás elvét érvényesítsék, hiszen vannak olyan országok, ahonnan sem nem adják ki az a kérelmezett személyeket, de jogi eljárást sem indítanak ellenük. Az Európa Tanács testületei tehát a kiadastási egyezmény végrehajtására koncentrálnak, és a harmadik államokkal és a nemzetközi szervezetekkel való együttműködés kérdését is meg kell, hogy vizsgálják. Hölgyeim és uraim, végezetül emlékeztetni szeretném önöket, hogy 2000-től 2010-ig terjedő évtizedöt az ENSZ a kulturális béke évtizedeként nevezte ki, Azaz tehát az emberiség több ezer éve e, jel, meglévő kulturális jelensége a háború elleni fellépés évtizede volt ez. Hölgyeim és uraim! Az élethez való jog, a kínzás tilalma, a e, kényszermunka és a rabszolgaság tilalma, a tisztességes e, eljáráshoz való jog, a családi joghoz való jog, a tulajdonvédelme, a fellebbezés és a jogorvoslathoz való jog, és még sok más jogtól megvonták a 90-es években Dél-Kelet-Európa állampolgárait, országainak állampolgárait. Ezért tehát az albizottság tagjait kérem, hogy segítsenek a háborús bűnök büntetlenségének kultúrájának megszüntetésében, hogy felléphessünk az háború kultúrája ellen egyszer mindenkorra. Nem csak Dél-Kelet-Európa problémájáról van szó, hanem sokkal szélesebb körű problémáról van szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Dorics úr, ezt az előadást, is valóban a háborús bűnösök bíróság elé állításának kérdésével foglalkoznunk kell a jövőben is, és ön az Európa Tanácsban nagyon fontos munkát végzett ezen a területen. Az Amnesty International felszólalója, aki egyébként a roma kérdések szakértője megérkezett, Sian Jones, itt van körünkben Dr. Sian Jones, aki az Amnesty International jelentését írta az előzött roma lakosság visszatérésének témájában. Jones asszony. Sorry? I don't understand. What was the problem? um, on an issue that I think is um, of concern to many of us living within Europe. Itt Európában fontos kérdés a romák Én Most Koszovóról fogok beszélni, de más államok is a Balkán félszigeten fel fognak merülni. Megpróbálok 10 percben beszélni, nem tudom, hogy ez sikerülni fog-e. Not welcome anywhere tehát nem mindenhol üdvözölnek bennünket, a címe a jelentésünknek. Nem csak Koszovóról van szó, és Németországról vagy Franciaországról és az Egyesült Királyságról, nem csak itt nem nézik jó szemmel a romákat. Amikor Koszovóval látogatunk, és megkérdezzük, hogy az embereknek milyen tapasztalatai voltak, nagyon sok különböző választ kapunk. Az ENSZ emberi jogi biztosától, az Európa Tanácstól és más szervezetekből egészen különböző válaszok érkeznek. Azonban amikor Koszovóra visszatérünk, akkor nagyon sok olyan csoportról van szó, akik eh, tényleg nagyon sok eh, problémával szembesülnek, például szerbek, a romák, az áskálék, egy, az egyiptomiak. 1991 óta tehát a helyzet egyre fokozódik. A UNHCR úgy gondolja, hogy eh, ezek a népcsoportok nagyon nagy kockázatot élnek meg a diszkriminációval kapcsolatban. Sőt, ez a halmozott diszkrimináció a romákra különösképpen jellemző. Először is ugye arról van szó, hogy a személyazonossági adat, iratokat sem tudják megkapni. És ezzel nincsen állandó lakóhelyük, vagy akár állampolgárságuk sem. Tehát emberek visszakerülhetnek Koszovóba, és hontalanná válnak. Innentől kezdve nincsen egészségügyhöz, oktatáshoz és lakhatáshoz, illetve munkához való joguk sem. Egy askáli személy, aki Németországban élt, 2007-ben tért vissza Koszovóba. Három évébe telett, mire a családja megkapta a személyazonossági iratokat. 17 éves lánya mindeközben három éven keresztül nem tudott iskolába járni. Az UNICEF szerint a gyermekek 25%-a vagy kevesebb, mint 25%-a képes folytatni tanulmányait ilyen körülmények mellett. Az Európai Unió valamint a koszovói belügyminisztérium szerint elvileg a visszatérő személyeknek ingyenes egészségügyi ellátást kell biztosítani, azonban ez nem valósult meg, mert még az alapvető gyógyszereket sem tudják biztosítani. Nagyon, vagy van négy olyan dokumentált esetünk is, amikor embereket erőszakkal vittek kórházba. Azután a lakhatás is nagyon nagy problémát jelent. Nem tudnak visszatérni ezek az emberek a korábbi házaikba, mert vagy elpusztultak azok, vagy pedig nem tudják bizonyítani, hogy az övék volt a dokumentáció hiányába. Az is lehet, hogy mások illegálisan használják ezeket, 40 ezer ilyen esetről van szó. Nagyon túltömöttek ezek a lakások, és a visszatérőknek a szociális lakhatást sem nagyon tudják biztosítani. Nézzük most, hogy milyen is a munkavállalási lehetőség. Aki ismeri Koszovót, az tudja, hogy 45%-os a munkanélküliség ebben a régióban. A romák számára az UNICEF szerint 99%-ról beszélhetünk. elmentünk egy kis roma mahalába. Ott 5 vagy 6 ezer ember élt, ezeknek a felét körülbelül kényszer visszatérítéssel érkeztek Koszovóba. Körülbelül 30 családból egy személy dolgozik. A nők nem tudják befejezni tanulmányaikat, de még ha ez véletlenül megtörténik, akkor sem kapnak munkát. Úgyhogy az Európai Uniós tagállamok felé nagyon kemény ajánlásokat fogalmaztunk meg, és ezeket az Európa Tanács, a Human Rights Watch a UNHCR és más emberi jogi szervezetek is támogatták. Azt kérjük az Európai Uniós tagállamokat, hogy ne küldjék vissza az embereket Koszovóba, ezeket a kényszer visszatérítéseket állítsák le. Az egyiptomiak, az askálik és a romák fáraók, illetve a romák esetében egyaránt ugyanis nagyon nagy problémáknak és üldöztetésnek lennének kitéve Koszovóban. További ajánlásokat is megfogalmaztunk, például az Európai Bizottságtól azt kértük, hogy segítsék a koszovói hatóságokat abban, hogy megvalósítsák azokat a feltételeket, amelyek a megvalósítható, fenntartható visszatérítést biztosítják. Nagyon sokan ugyanis Koszovóban úgy gondolják, hogy a romák gyakorlatilag felelősei a háborúnak, tehát háborús bűnösként néznek rájuk. Innen van tehát az üldöztetés. Éppen ezért kérjük az Európai Uniótól, hogy pénzügyileg támogassa azokat a stratégiai programokat, amelyek a reintegrációt biztosítják. Ugyanis különben nem megvalósítható ez a program, és a koszovói minisztériumok sem tudják ezeket a programokat finanszírozni. A koszovói kormányjal kell együttműködni, majd a következő választások után is, amennyiben újra választják őket. Minden esetre biztosítani kell az életfeltételeket ezen személyek részére. Felkértek arra is ezen kívül, hogy Macedónia helyzetéről beszéljek, tehát a Firomról beszéljek, de sajnos lejárta, illetve hogy nem tudom, az órám elromlott, nem tudom, hogy mennyi időm van még. Nos, hát akik Macedóniát ismerik, Ugye én a firamról, a korábbi, tehát a volt Jugoszláv köztársaság Macedóniáról beszélek, és arról a helyzetről, amelyetben ott élnek a romák. Hát megoldatlan ez a helyzet is. Novemberben az Európai Bizottság egy jelentést írt erről a helyzetről, és az ország jelentésben sem ö, pozitív a kép, sőt, mondjuk azt, hogy a romákkal kapcsolatban évek óta a legnegatívabb megfogalmazást alkalmazta a az Európai Bizottság, ugye mindenki a az ország nevével van elfoglalva, de ugyanakkor itt súlyos emberi jogi jogsértések történnek ebben az országban. Az Ohridi megállapodás megvalósítása sem halad jól. Körülbelül 2,6 millióról személyről beszélünk. Macedóniának a lakosságán körülbelül a felét adják. Based on World Bank 60 Különböző akcióterveket fogadtunk el, ezekről információt tartalmaz a dokumentáció, azonban azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon kevés a hatékony cselekvési terv, hiszen Macedóniában a romák 78%-a munkanélküli. A nők esetében ez az arány még magasabb. A lakhatás prioritást jelent a kormány számára. 320 ezer ember a UNDP adatai szerint, beleértve romákat és nem romákat, olyan borzalmas körülmények között él, amelyben, tehát ahol nincsen víz és alapvető a higiéniai szolgáltatások. Macedóniának a donor államokra kell hagyatkoznia. Úgyhogy a romákra vonatkozó cselekvési tervek, illetve a roma nőkre vonatkozó cselekvési terveket is nagyon sok kritika érte az Európai Bizottság részéről is. Ugyanis nem kellőképpen megalapozottak az adatgyűjtési kampányok, véleményünk szerint Többen vannak most már a roma gyermekek, akik iskolába járnak, de nagyon nehéz ezt mérni, ugyanis a kormány nem hajlandó agregált statisztikai adatokat rendelkezésünkre bocsátani. Nagyon lassan haladnak a személyazonosság iratok kiadásai, főként a gyermekek esetében, és az év, ennek az évnek az elején a gyermekjogi alapítvány is ezt hangsúlyozta. Az Amnesty International nél nagyon sok ilyen esettel foglalkoztunk mi. Ami a románi nők státuszával kapcsolatos helyzetet illeti, nos hát azt kell, hogy mondjam, hogy semmi sem történt ezen a területen, tehát nem került megvalósításra a cselekvési terv. 2010 novemberében körülbelül két nappal a bizottsági országjelentés megjelenése előtt vagy után az Európai Bizottság a romáknak azt az ígéretet tette, hogy segíti őket és integrációjukat a társadalomba. De mik is a garanciák? Egy olyan államban, mint Macedónia, ahol egy alapvető minimumot azért biztosítani kell az oktatással, az egészségügyel kapcsolatban, és a nemzetközi humanitárius jog alapján segítséget kell kérni akkor, amikor erre szükség van. Nagyon remélem azt, hogy az illetékes bizottságok stratégiai szemléletet fognak követni, és a kormányjal együttműködve mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezek a projekt alapú donorálok által finanszírozott megoldások helyett egy integráltabb stratégiát valósítsanak meg, hiszen Macedóniában a roma nők alapvető emberi jogai is sérülnek és végül. És így nagyon gyorsan haladtunk csak át ezeken az országokon. De végül szeretném felhívni az önök figyelmét arra is, hogy a Szerbiában élő roma közösséggel kapcsolatban az Amnesty International igencsak aggódik. Van itt egy jelentés a kezemben, ezt bárki elveheti, megnézheti az interneten is. A Koszovó jelentésünk egyébként, illetve a macedóniai jelentéseinket is ö, oda tudjuk adni. Nos hát jelenleg a belgrádi hatóságok infrastruktúrális fejlesztésekbe kezdtek. Az önkormányzatról van szó. Ezt az EBRD is támogatja, illetve az Európai Beruházási Bank, amelyért ugye az Európai parlament is felelős valamilyen módon. Nos, az EIB és az EBRD által támasztott feltételek alapján az belgrádi hatóságoknak nemzetközi sztenderdek alapján kell ezeket az infrastruktúrális fejlesztéseket megvalósítania. A múlt évben hat olyan esetre hívtuk fel a figyelmet, amelyek egyáltalán nem tartották be a feltételeket. Ez nagyon aggasztó szerintünk, ugyanis legalább 600 roma 124 settlements in Belgrade which are due for eviction. I know that members here are probably Roma falu borzalmas helyzetben van, és ugye itt él nagyon sok menekült is. Dél-Szerbiából, egy kis faluból, 1990-es években nagyon sokan elmentek Németországba, hogy ott munkát keresenek, 20 évig ott éltek, és aztán 20 év múlva deportálták őket vissza Szerbiába. Visszamentek falujukba, és azt látták, hogy gyakorlatilag azt lerombolták, a földdel egyenlővé tették, házaikat elbuldózerezték. Megpróbáltak pénzt szerezni arra, hogy legalább a földet visszakapják, hogy visszaépíthessék házukat, de nem kaptak erre lehetőséget, és akkor végül Belgrádba mentek, ahol legalább valamiféle munkát kaphattak. Például színesfémgyűjtés. és hát emiatt ugye büntetés, büntető eljárás alá kerültek. Amikor a partner civil szervezetek oda mentek, akkor azt látták, hogy eltűntek ezek az emberek. Ne haragudjon, mondja az elnök, fejezze be, kérem. Tehát ők menedéket szeretnének kérni. Ez nem egy roma probléma, ez a mi problémánk is. akár Macedóniáról beszélünk, akár Szerbiáról, vagy akár olyan romákról, akik Koszovóba térnek vissza. Úgyhogy kérem szépen, hogy segítsenek bennünket a romák segítésében. Köszönöm szépen. Most pedig kérem a kollégákat, hogy no, ugyan csúszásban vagyunk, és hát nagyon nehéz és szomorú a téma, de mégis próbáljunk erről gyorsan és hatékonyan eszmét cserélni. Ö- ami a roma kérdést illeti, nagyon örülök annak, hogy az Európa Tanács szoros együttműködést javasolt velünk, és egy közös cselekvési tervet roma ügyben, és talán az Európa Tanácsi vendégeink közül az egyik elmondhatná, hogy milyen fogadtatása volt ennek a javaslatuknak az EU tanácsában. Nagy követ úr, vagy szenátor úr, ki kívánja megragadni a szót? Uh, Ambassador Frosnes. Uh, thank you very much indeed, uh, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megerősítettem, hogy az Európa Tanács és az önök tanácsa között jó az együttműködés, konstruktívan kitaláltunk egy menetrendet, A média figyelem a nyáron nagyon komolyan ráirányult egyes országokra, ahonnan ugye romákat küldtek el. A, a főtitkár ezért azzal a kezdeményezéssel élt, hogy felkéri a legmagasabb szinten az EU országok képviselőit, hogy Strasbourgban találkozzanak október 20-án, és jövőben mutató együttműködést fogalmazzanak meg ebben a problémában. Tehát egyesítettük erőinket politikai intézményi szinten és az IFI-ok szintjén is, és ö, most mediátorok, közvetítők fognak fellépni, akik jogi szakértelemmel, tapasztalattal rendelkeznek, például az Amnesty International szakemberei is ilyenek, és megvizsgálják a jogi vonzatát a romák kitelepítésének. A cselekvési tervet elfogadtuk, és most a végrehajtásán dolgozunk. Mondom, konstruktív nagyon az együttműködés önökkel, az Európai Bizottsággal, és különösen Reding alelnök asszonyjal. Úgy érezzük, hogy megfogható eredményeket tudunk felmutatni hamarosan, az új politikai irányultság eredményeképpen, és a parlament és a mi közgyűlésünk együttműködése is jól szolgálhatja ezt a célt. A politikai prioritás most egyértelmű, ö, a politikai elkötelezettségen múlik minden, hogy előre tudunk -e lépni. Kollégákat kérdezem, ki kéne megszólalni? Kopa asszony először. Köszönöm. Köszönöm az előadást. Nagyon érdekes volt. Lenne egy megjegyzésem a kérdéssel kapcsolatban. Az utóbbi tíz évben ugye az emberi jogi helyzet a Nyugat-Balkánon úgy alakult, hogy, hogy nem javult, és továbbra is nagy kihívás a megbékélés kérdése a környék népei között, hiszen valamennyien nagyon átpolitizáltan gondolkodnak, és a büntetlenséget sem jól viselik, hogyha a másik fél büntetlen marad. Ugyanakkor a véleménynyilvánítás szabadsága is sérül, nagyon sok példánk van arra, hogy ezt korlátozzák, a korrupció, a szervezett bűnözés, amely ugye alapvetően az emberi jogokat sérti, per definíció nem, a kisebbségek helyzete és közöttük különösen a romáké, illetve egyéb kisebbségeké, enyhén szóval nem ideális. Tehát bőven van min javítani, és mi úgy gondoljuk, a szocialisták és demokraták frakciója, hogy a leghatékonyabb eszköz e problémák megoldásában az lehet, hogyha együttműködünk. Alá kell húznom, hogy az Európai Uniónak is sajnos kettős, mi is néha kettős mércét alkalmazunk, mert a 27-ek uniójának egyes országai sem felelnek meg sok olyan elvnek, amelyeket hirdetünk. Szó sincs persze arról, hogy relativizálnánk az emberi jogokat, ellenkezőleg nekünk kéne példát mutatni, hogyha egy eredményt akarunk elérni. Marcenár úrhoz lenne egy kérdésem. Nem voltam itt, elnézést kérek emiatt, az előadás legelején. Uh, Kérdésem az, hogy tudunk-e valamit arról, hogy a szerb és a horvát elnök nemrégiben történt találkozóján történt-e előrelépés az önkéntes visszatérés? ügyében? Van-e politikai megegyezés a két fél között ebben az érzékeny témában? Köszönjük Koppa asszonynak, most Bieler asszony következik. Köszönöm mindenkinek az előadásokat, a az ajánlásokat, amelyeket megfogalmazott az Európa Tanács képviselője, ezeket figyelembe fogjuk venni. Nekem az Amnesty International képviselőihez lenne kérdésem a koszovói romák helyzetével kapcsolatban. Rendelkezésemre áll egy UNICEF jelentés, és a lakhatási körülményeket gyakorlatilag nyomorúságosnak ítéli meg, és ennek ellenére itt a parlamentben nem sikerült a koszovói állásfoglalásunkba fölvenni a lak, lakhatás, a helyzet kérdését. Nagyon sokan laknak még most is táborokban, ráadásul szennyezett földön, súlyosan, súlyosan kontaminált területen, és mivel nincsenek házak, az emberek fizikailag nem tudnak visszatérni normális lakóépületekbe mi lesz ezekkel az emberekkel? Az egyik ajánlása önnek az volt, hogy az Európai Bizottságnak támogatnia kellene a koszovói hatóságokat a reintegrációs programok megszervezésében. Ebben elvben egyetértünk, sőt, ilyen reintegrációs programokat már szerveztünk is, a német kormány legalábbis szervezett ilyet. 8-10 ezer roma várja, még azt, hogy hogyan alakul a sorsa. Körülbelül ennyi a Koszovóból elüldözött romák száma, és amikor ott jártam, akkor azt tapasztaltam, hogy az intézményrendszer már felállt ezen programok vitelére, de az a probléma, hogy vannak respektáltabb és kevésbé respektáltabb ö, kisebbségek, és még ha a hivatalos munkanélküliség is 45 százalék, és tudjuk, hogy ennél a valós sokkal magasabb, akár 60-70 százalék, akkor hogyan lehet ezt a megkülönböztetést kezelni egyáltalán? Ez lenne a két kérdésem önhöz. Elnézést, mondja az elnök. Még kérem, hogy még ne válaszoljon, még meg akarunk másokat is hallgatni. Igen, most azt hiszem először a bizottságot lenne érdemes meghallgatni, és aztán az előadónkat, Walden úrat szólítom, aki a bővítési főigazgatóság képviselője. Köszönöm, elnök asszony. Ahogy elnök asszony is elmondta, már Létezik egy előhaladási jelentés, novemberben adtuk ezt ki, és amint önök is tudják, a kopenhágai kritériumok között ott vannak az emberi jogok, sőt ezek a legfontosabbak számunkra, amikor vizsgáljuk a tagjelölt illetve a csatlakozni vágyó országok helyzetét. Szigorú teljes körű érvényesülését várjuk el az emberi jogoknak, szerződéses és gyakorlati értelemben is. A potenciális tagjelöltektől, és az Európa Tanácssal és más nemzetközi szervezetekkel együtt tesszük ezt. A nyugat-balkáni fejlemények az utóbbi évben ö, rámutattak, hogy széles perspektívában kell kezelni a kérdést. A romák helyzete ö, azért javul, sok politikai lépés történt, megvalósult a béke, béke az etnikai villongások megszűntek, és kezd javulni az életszínvonal is. Ami az emberi jogokat illeti, a jogalkotás is megszületett már, de nyilvánvaló, hogy ezennek a jog a jogoknak a végrehajtása akadozik, ezért azt mondhatjuk, hogy az emberi ö, jogokat papíron már ö, respektálják a térségben, és az, az EU tagsághoz ezt el is várjuk ezektől az országoktól idén egy új intézkedés csomagot szültünk, amelyben a bővítéshez a hitelesség kérdését is hozzákötjük, és a tagjelöltségre vágyó országoknak komoly feltételrendszert írunk elő. A politikai kritériumok kívül az emberi alapjogi karta teljes körű betartását Nyilván nagyok a kihívások az emberi jogi területen, a Nyugat-Balkánon, ugyanakkor nem egyformán rossz a helyzet ezekben az országokban. A demokratikus intézmények működése és gazdasági intézmények működésének hiányossága súlyosan hat az emberi jogokra is, tehát először meg kell teremteni a törvényességet, a korrupciót meg kell szüntetni, a szervezett bűnözést vissza kell szorítani, és ekkor lehet majd érdemben az emberi jogok érvényesülését javítani. Ezen intézményrendszer felállása alkotmányos kérdés is, és ha megszületnek, akkor a visszatérítés, az etnikai ö, ö, villongások, illetve ellentétek is majd enyhülnek mag. Ehhez hozzátartozik a háborús bűnök szigorú elbírálása is, ehhez a problémakörhöz hozzájött a gazdasági válság is. Óriási a munkanélküliség a régióban, adott eh, helyeken 30%-ot is meghaladja. Miközben a sajtó alapvetően szabad a Nyugat-Balkánon, azt is megfigyeltük, hogy egyes országok visszaléptek. A véleménynyilvánítás szabadsága tehát folyamatos kihívás marad egyelőre a Nyugat-Balkán valamennyi országában. Ahogy jelentésükben is leszögeztük, újságírók ellen fizikai támadásokat kellett regisztrálni, és a közszolgálati médiumokat is próbálták korlátozni. Az illető országokat felhívtuk ezen esetek orvoslására. A szabad, véleménynyilvántás szabadságáról jövő májusban nagy nemzetközi konferencia lesz az előharadási jelentésben leszögezzük azt, hogy a szociális kirekesztés megszüntetése és különösen a romák kirekesztésének megszüntetése prioritást élvező kérdés. Egy évtizede zajlik a kirekesztés, és most el kell már kezdeni valamennyi országnak a szegénység csökkentését, a kirekesztés visszaszorítását a 2020-as stratégia összhangban. A bizottság te, vállalja a szerepet az emberi jogok érvényesítésében a nyugat-balkáni országokban, a csatlakozási folyamat valamennyi fázisában megvannak a mércéink. Szorosan együttműködünk a nemzeti hatóságokkal az adott tagállamok, de vagy tagjelölt államokban, és a nemzeti hatóságokkal, illetve a nemzetközi szervezetekkel, az Európa Tanácssal, az ENSZ-szel és más civil szervezetekkel. Folytatjuk hogy a nyújtást konkrét projektekhez az elősatlakozási programa keretén belül, és a több kedvezményezettes programok keretén belül az emberi jogi programokban. Az Európai Parlamentnek ebben a folyamatban és a közös vegyes bizottságnak fontos szerep juthat ebben a folyamatban a tagságra várakozó nyugat-balkáni országok vonatkozásában. Nem tudom, van-e még időm. Röviden, ha lehet, akkor áttekinthetném országonként a helyzetet. Horvátország az utolsó fázisába lépett a csatlakozási tárgyalásoknak. Fontos, jelentős reformokat hajtott végre az ország. Megfelel a legtöbb előírt benchmarknak, a korrupció és szervezett bűnözés területén, illetve az együttműködés területén. A kisebbségek tisztelete különös tekintettel a szerbekre és a romákra azonban továbbra is probléma Horvátországban, és egyes háborús bűnösök büntetlensége továbbra is probléma. A firomra vonatkozóan azt állapítottuk meg, hogy a politikai kritériumokat egyre jobban teljesíti az ország, és reformokat hajtott végre, de nem egy, egyenletes ütemben a különböző ágazatokban. A filmre vonatkozóan, tehát sok követelésünk, kérdésünk még nyitva marad. Főleg gondot okoz a média szabadságába való beavatkozás, illetve a romák megkülönböztetése. Az új keret jog, amelyet megalkotott az ország, nem felel meg teljesen az EU elvárásoknak, az interetnikai kapcsolatok felülés szempontjában már pedig erre szükség lenne. Montenegro és Albánia ö, csatlakozási kérelme ö, ö, itt regisztráltuk, de akkor tudjuk csak elkezdeni a tárgyalásokat velük, hogyha a politikai kritériumoknak elkezdenek megfelelni. Ezek a prioritások főleg a jogállamiságra és Albánia esetében pedig a demokratikus intézmények működésére, illetve a parlamentet is vonatkozik. A bizottság azt javasolja, hogy csak Montenegró kapja meg a tagjelölt státuszt egyelőre. Mindkét ország alapvetően elvileg tiszteletben tartja az emberi jogokat, de a gyakorlati megvasolása ennek még nagyon gyenge. Bosznia-Hercegovinában alkotmánymódosításra van szükség, hogy az emberi jogi kartánkkal az összhangban legyen, az emberek kisebbségi jogai tekintetében különösen. Elnök közbeszól. Kérem, hogy lassan felezze be. 30 másodperc múlva befejezem. A reformok a tavalyi év során meglehetősen korlátozottak voltak, de van néhány pozitív lépés. Nagyon sok a menekült az országban, és a háborús bűnökkel sem foglalkozik érdemben. Az ország a romák helyzete és az, e- a gyerekjogok érvényesülése ideértve a családok szétszakítását etnikai vonalak mentén, az etnikai iskolák létrehozása súlyos probléma, itt most abba hagyom. Köszönöm szépen. A vendégeinket kérem most, hogy reagáljanak az elhangzott kérdésekre, felvetésekre. Először talán már szenát szenátor úrnak adom meg a szót, és ha lehetséges, akkor kérem kommentálják azt is, amit az Amnesty International képviselője mondott el. Három-három percet adok önöknek, és Kukán urat is utána meg akarjuk hallgatni. Köszönöm szépen, Árok asszony. Először is a Szerbiáról és Horvátországról feltett kérdésekre szeretnék válaszolni, illetve arra, hogy Tadics és Josipovics között milyen a viszony. Beszéltünk a szarajevói folyamatról, és itt 2006-ig egy megoldást akartak találni a menekültek tekintetében. Nos, ezt a határidőt idáig nem lehetett betartani, nem tudták betartani. Ám az elmúlt hónapokban a szarajevói folyamat ismét lendületet kapott. Bevezetőmben említettem, hogy pozitív a kapcsolat a két elnök között, és ez a szarajevói kezdeményezés új élettel, lendülettel való megtöltéséhez vezetett. De egy sor megold, kérdés megoldatlan. A belső menekültek kérdésében még nem találtak megoldást. A meghallgatások során és a Szerbiában és Horvátországban tartott meghallgatások és beszélgetések, találkozók során Felmerült az az aggály, az a félelem, hogy ez a probléma kihat majd a horvát csatlakozási tárgyalásokra, és ezt mindenképpen a csatlakozás utolsó fázisában kell megoldani, tehát elhúzzák a probléma megoldását. Nos, ami pedig a romak kérdését illeti, nagyon hasznos volna, lett volna, hogyha Olaszországban, a szenátusban egy ilyen meghallgatást tartottunk volna, és külön fontosnak tartom, amit az Amnesty International képviselője mondott. A parlamenti társaság legutolsó ülésén a romák problémájáról beszélt, de csupán politikai megfontolásokat alkalmaztunk, és itt a következőkről volt szó. Pedig ez egy sokkal nehezebb kérdés, amikor a populizmus és a demagógia eluralkodik, akkor gyakorlatilag semmit se lehet tenni. Nagyon gyakran azt látjuk, hogy országainkban is ez történik. Éppen ezért fontos az, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a romák kérdése igazából rólunk szól, a politikáról és arról, hogy a politika mennyiben tud hatni. Doric, could you take the floor, please? Megadom a következő felszólalónak a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Dorics, mondja Dorics úr. Nos, a Tadics Josipovics találkozóról, találkozókról szeretnék szólni. Nagyon ígéretes ez a politikai jelentés. Voltak éppen minden hónapban találkoztak. Nagyon érdekes kérdések voltak a napirenden. Egyrészt a menekültek visszafogadása, a háborús bűnökkel vádolt állampolgárok átadása. Múlt héten a közös gazdasági fórumban vettek részt, és itt a kulturális örökségek visszaadásáról volt szó Horvátországnak. Tadics Vukovárban járt, és az ő problémáikat hallgatta meg. Szerbi azt ígérte, hogy házakat, új utakat épít újjá. Tehát az elmúlt hat hónapban tényleg gyökeresen más és pozitívabb lett a helyzet. Köszönöm szépen, Dorics úr! Dr. Jones, Jones asszony, biztos vagyok benne, hogy válaszolni szeretne a kérdésekre. Um, Nos, a letkempekről, tehát az észak-mitrovicai táborok táborokról, Jasmine Luke-ról Mahalába tették át az embereket. Voltak, akik visszautasították ezt, hiszen félnek az albánok támadásától. Ugyanakkor beszámolót kaptunk arról is, hogy voltak akiket eh, Észak-Mitrovicában a szerbek támadtak meg. Miután a Mahalába költöztették ezeket az embereket, a gyerekeket elkezdték eh, megvizsgálni orvosok, de hát a Jazmin Lukai területet nem eh, kerültették úgy el, hogy emberek ne tudjanak bekerülni, és Oszterótban is laknak még emberek, ahova Jazmin Lukból átköltöztették eredetileg az embereket és az elmúlt hónapokban arról hallottunk, hogy kényszer visszatérítettek jelentekét meg. Én nem találkoztam ezekkel az emberekkel, de kapcsolataim vannak a táborban, akik eh, erről számoltak be, de nem alszanak itt eh, mindig, mert félnek, hogy le, eh, leplezik őket. A tábor nem telt meg, de vannak emberek, akiknek nincs hova menniük. A foglalkoztatás szélesebb körű kérdése kapcsán Egyetértek azon aggályukkal, amelyek itt megfogalmazottak, miszerint, hogy hogyan lehet majd a helyzetet megoldani sok országban, hiszen mm, vannak olyan országok, ahol nincs korrupciós, működik a jogállam, de Koszovó nagyon problematikus állam. Az EULEX jelentés és a bizottság jelentés is erről számít be, mind a korrupció, mind a jogállamiság tekintetében kevés működő tőke fog ide beáramolni egész addig, amíg a jogállamiság nem működik, és amíg nem csökken a korrupció. Ezért arra biztatjuk a tagállamokat, hogy ne térjenek, ne fordítsák vissza a menekülteket Koszovóba, hiszen nincs foglalkoztatási lehetőség számukra ahogy a koszovói munkavállalók 55%-a képtelen munkát találni. Tehát befektetésekre van szükség Koszovóban, és azt reméljük, hogy az EULEX megfelelő támogatást és megfelelő pénzforrásokat kap azért, hogy a büntetlenség kérdése ellen fel tudjanak lépni, és a korrupció ellen is fel tudjanak lépni, hiszen mindkét kérdést nagyon sürgősen napirendre kell tűzni. Köszönöm szépen Dr. Jones. Most pedig megadom Kukán a kollégámnak a szót, hogy szóljon néhány szót, kerekítse le a meghallgatást. Én magam részéről meg szeretném köszönni az Európa Tanács parlamenti közgyűléséből jövő kollégáknak, hogy eljöttek, és tudom, hogy e kérdésben és sok más kérdésben is kapcsolatban maradunk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is nagyra értékelem hozzászólásokat, úgy gondolom, hogy ezek nagyon tárgyszerűek és konkrétak voltak, és nagyon nagyra értékelem képviselő társaink hozzászólásait is. Ahogyan a mai ülésen már megvitattuk, az emberi jogok területén lévő nyitott kérdések még mindig aggályosak a Nyugati-Balkán térségében, és biztos, hogy ez még hosszú ideig így is marad ez a helyzet. Én csupán azon kérdéseket szeretném felvetni és kiemelni, amelyekre folyamatosan figyelnünk kell. A mai vitában is ez hangzott el. Melyek ezek? A mm, országon belül előzöttek és a menekültek jogai, az ikti a Nemzetközi büntetőtörvény volt Jugoszlávia Nemzetközi Büntetőtörvényszékével, tehát az ikti való együttműködés, a háborús bűnök nemzeti jogrendben való üldözése, a kopenhágai politikai kritériumok betartása, ezek közül kiemelendő a kisebbségek és az emberi jogok védelme, és a nemek vagy a gender, a társadalmi nem jogainak védelme Emlékeztetek a meleg felvonulás gyalázatos szétverésére Belgrádban, amelyet ugyan a felvonulást, a melegeket védték a rendőrök, de felvonulás után a szélsőségesek megverték őket. Aztán az emberi jogok védelmezői, az újságírók is veszélyben vannak, erre is koncentrálnunk kell, ez is aggályos. Végül nem utolsó sorban a Rómia lakosság helyzete az említett országokban is folyamatos figyelmünket, az Európai Unió intézményének folyamatos figyelmét igényli. A probléma nagyon súlyos. Erről hallottunk ma is, és úgy gondolom, mind a régiók kormányai számára feladatokat rejtez, mind az EU tagállamainak kormányai számára. Úgy hiszem, hogy mindezek a kérdéseket nagyon komolyan kell venni a különböző európai parlamenti delegációk munkájában is. Az AFET, tehát az Európai Parlament Külügyi Bizottságának Nyugati-Balkán munkacsoportjában és az AFET lendő jelentéseiben is figyelembe kell venni. Ezt akartam felvetni. Elnök asszony, köszönöm szépen. Köszönöm, kedves Kukán kollega, most pedig a mai délelőtti napirend utolsó jelentőség teljes napirendi pontjára térünk rá, hiszen ne felejtsük el, hogy holnap december elején, elsőjén tartjuk a világ AIDS napot. Most pedig az Európai Unió szerepéről hallunk a HIV és az AIDS elleni harcban. Egy-két percet adok arra, hogy a sorokat átrendezzék, bejöjjenek és csendben távozzanak, utána folytatjuk a munkát. <laughs> interest from the press. Okay, and then you decide. Okay. So, uh, let's continue uh, with our hearing on the... Folytatjuk tehát az Európai Unió szerepéről uh, a meghallgatást az AIDS és a HIV elleni harcban. Nagy örömömre szolgál, hogy a felszólalókat üdvözölhetem ezen meghallgatás során. Kik ezek? Henning Mikkelsen úr, a UNAIDS részéről, ennek is az EU-hoz rendelt kapcsolattartó irodájától, aki 25 éve dolgozik az égyzere adott nemzetközi válaszok területén. Különösen nagy tudása van Európa és Közép-Ázsia térségéről. Aztán Robinson Cabello, orvos, aki a Via Libre, a nemzetközi híve AIDS társult partnere Perúban ott dolgozik, tehát ennek az igazgatója. Ő sok fejlesztési projektet vezetett be a HIV és a szexuális és a nemi betegségek területén, valamint a megelőzés területén. Aztán üdvözlöm körünkben Catherine Todriszt, aki a Human Rights Watch kutatója, és ő az afrikai börtönök helyzetébe ad be pillantást majd. hiszen az egészséget, mint emberi jogot az elmúlt években nemzetközi közegben elkezdték felvetni ezt a kérdést. Nos, Tordis asszony a Kolumbiai, egy, Kolumbia Egyetem um, ben a malavi és gánai eh, betegjogok kérdésének kutatásával foglalkozott. Ezen felül itt van az Európai Bizottság, Jean-Claude Baudin úr az Emberi Erőforrás Fejlesztés és Szociális Kohézió főigazgatóságának eh, a fejlesztési főigazgatóság ezen igazgatóságnak vezetője ezen felül pedig Kretú asszony is itt van, a DEVE szakbizottság részéről, a társelnöke. A szakbizottságnak egyébként nem régiben, néhány hónappal ezelőtt közös meghallgatást tartottunk a DEVE szakbizottsággal Kongó kérdésében. Nos, a meghallgatás hátterében a következő áll. 33,3 millió ember él HIV fertőzötten, és közöttük 2,5 millió gyermek van a számok folyamatosan nőnek. De azt is tudjuk, hogy 2009-ben 2,9 millió embert eh, fertőztek meg újonnan a vírussal, és 1,8 millió ember halt megbecsülések szerint AIDS-ben. A HIV eh, és AIDS fertőzöttek legnagyobb része az alacsony és közepes jövedelmű országokban él, de minden földrészen élő gyermekek és nők számára veszélyt jelent. Ez az Európai Parlament a jogokon alapuló megközelítésről fogadott el múlt évben állásfoglalást, és ez egyébként a HIV AIDS Bécsi konferenciájának is napirendjére került, illetve úgy gondoltuk, hogy ehhez a konferenciához hozzá akarunk járulni ezzel az állásfoglalással a parlament. Felszólította itt a tanácsot és a bizottságot, hogy az Európai Alapjogi Ügynökséget buzdítsa arra, hogy a HIV édzel fertőzöttek alapjogainak kérdését vizsgálja meg közelebbről. Biztos vagyok benne, hogy ma mind a helyzetről, mind a legjobb gyakorlatokról, a best practice-ekről is hallhatunk, amelyeket a már fertőzöttek szenvedéseinek csökkentésére fordítanak, illetve az új infekciók megelőzésére. Először is megadom Henning Mikkelsen úrnak a szót a UN AIDS részéről. A fő felszólalóknak javaslom, hogy 8 percre korlátozzák felszólalásokat, hogy elég időnk legyen a kérdésekre, válaszokra. Köszönöm szépen, igen, tisztelt Európai Parlamenti képviselő, kedves barátok, kedves kollégák! Ahogyan elhangzott, eljött az ideje annak, hogy az egészség és az emberi jogok közötti kapcsolatot figyelmünk homlok terébe állítsuk. Nagyon fontos látni, hogy ez a vita már hosszú idője kezdődött a 80-as évek óta, az emberi jog és a hív kapcsolatairól már sokan gondolkoznak. Itt az AIDS megelőzéséről szóló 88-as londoni nyilatkozat egy idézetét vetítem ki, ahol arról beszéltünk, hogy az AIDS megelőzési programok során az emberi jogokat és az emberi méltóságot meg kell őrizni. Meg kell akadályozni, hogy az édzes és a HIV fertőzött emberek stigmatizációját meg kell akadályozni. 1984-ben az Európa Tanács, amely eh, hatalmas eh, erővel vitte elő ezt az ügyet, eh, a homoszexuálisok elleni diszkrimináció ellen felszólalt. Ahogy hallottuk, az Európai Parlament a rights-based approach, a jogon alapuló megközelítés tekintetében egy nagyon határozott állásfoglalást fogadott el. Európa és az Európai Unió tehát motorja volt azon globális vitának, mely most kibontakozóban van. Melyek azok a jogok, amikor az emberi jogokról beszélünk a hív fertőzöttek tekintetében? Először is az infekció, a, a fertőzés elleni védelem jogára gondolunk. Ehhez hozzátartozik az oktatás, tanulni kell a hívről, az em, a szexuális ö, ö, egészségről, és persze nem csak tanulás tartozik ide, hanem szolgáltatások vertikális transmisszióra van szükség. A magánélethez való jogra is gondolunk, a választás szabadságra, valamint az autonómiahoz való jobbra, jogra és a diszkrimináció tilalmára, akár fajta, vallás, szexuális orientáció vagy egészség alapjáni diszkriminációra gondolok, valamint a kegyetlen bánás tilalmának jogára. De gondolunk a gender alapú megkülönböztetés tilalmára, valamint természetesen azon emberi jogokra, amelyekre szükség van, hogy jó életet élhessen egy hívfertőzött, tehát megfelelő ellátáshoz való jogra. Ezen felül a szociális védelem, az oktatáshoz való jogra, a magánélethez való jogra, ami pedig eh, az egészségre vonatkozó adatok közzétételének tilalmát is jelenti, valamint a szexuális reproduktív jogokra és az erőszak tilalmának tilalmára. De nincs itt szó a nem fertőzöttek jogairól a fertőzöttekkel szemben. Már a 80-as évek óta zajlik a vita erről a kérdésről, mi szerint, hogy az édzeseket valamilyen eh, távoli szigetre száműzzük, vagy pedig eh, billogozzuk meg a homlokukat, hogy mindenki jól láthassa, hogy ők édzesek. Nem, tehát erről a jogról nincsen jó a, a nem fertőzöttek, fertőzöttekkel szellemi szembeni jogáról, nem szól ez a vita. Jonathan Mann, amikor az első globális AIDS programot létrehozta, már beszélt erről a problémáról. Biztosítanunk kell természetesen a nem megfertőzöttek jogát a fertőzöttek érdekében, hiszen a hívvel fertőzötteknek tudniuk kell, hogy az AIDS egy eh, átadható fertőző betegség, és eh, e, terjeszteni kell ezt a tudást. És nagyon fontos, hogy a szégyen tilalma alól kiszabadítsuk a betegséget, és szabadon tudjunk erről beszélni. A orvoshoz, el, orvoshoz forduló emberek 50%-a túl későn fordul az orvoshoz, már, már az Európai Unióban is akkor fordulnak orvoshoz, amikor már a szimptomák jelentkeznek. Mindez azt mutatja, hogy a stigmatizáció roppant erős még itt Európában is. Nos, számunkra rendkvül fontos az étszereni küzdelem. 2001-ben a világ vezetői letették voksukat az étszelenes harc mellett, és annak az emberi jogi vetülete mellett. 2006-ban az ENSZ közülésén került ismét szóba ez a téma, és akkor az általános hozzáférést kellett biztosítani 2010-ig az összes étfertőzött számára az egészségügyi ellátáshoz. Európában és Közép-Ázsiában az emberi jogi szempontokat próbáltuk leginkább figyelembe venni. Tehetünk nyilatkozatokat elkötelezettek lehetünk, azonban az elszámoltathatóság rendkívül fontos ezzel kapcsolatban. Éppen ezért jó azt látni, hogy az elmúlt években a világ esetek bejelentése javult. A legutóbbi jelentés 2010-ből az UNAIDS által a múlt héten közzétett jelentés a legutolsó ebben a sorban. Azt láthatjuk, hogy vannak olyan jogszabályok, amelyek a vírus terjedésének megakadályozása terén, vagy ennek érdekében löttek, jöttek létre. A legtöbb ember azonban nem is tudja, hogy léteznek ezek a jogszabályok. Most ugyan növekszik a tudás erről, de mégsem látjuk teljesen pontosan a helyzetet. Az 1970-es és 90-es évek között hat országban akár még halálbüntetés is kiszabhattak szexuális bűncselekmények. Holland? bűncselekmények esetében. Nos hát milyen is az élete azoknak, akik uh, hívfertődöttek? Ezen a területen azt hiszem, hogy egy kicsit uh, és uh, bizonyos területek, például az Egyesült Államok ebből a szempontból lekerült a térképről. So I will drop this slide and I will move on to my, my last. Tehát innentől kezdve hagyjuk most a HIV fertőzöttséget, a HIV pozitívokat, és nézzük meg, hogy mi is történt az 1980-as évek óta. Sikerült előrelépni, azonban az is igaz, hogy nagyon sok jogi és emberi jogi akadálya van a harcnak. Tehát meg kell próbálnunk jogalkotási struktúránkat is hozzáigazítani a helyzethez. Ehhez persze idő kell, és nem mindig sikerül a remélt javulást elérni. Nem szabad molesztálni ezeket az embereket, hanem inkább javítani kell a helyzetüket, és a diszkrimináció mentességet az egészségügyi dolgozók keretében is el kell terjeszteni. Fontos a jogsegély, és fontos az is, hogy a hívfertőzöttek ismerjék saját jogaikat és a rájuk vonatkozó jogszabályokat, és ebből a szempontból a nők helyzetét is javítani kell, és a hív betegek stigmatizációját meg kell szüntetni. És végül a UNAIDS-ről beszélnék. Mi is lenne a feladatunk az, hogy próbáljuk meg a diszkriminációt lecsökkenteni, és a halálesetek számát. Elnök, ön volt az egyik D- Dán első civil szervezet, aki for- foglalkozott ezzel a témával már hosszú évek óta. Nagyon fontos munka volt ez már akkor is, de aztán egyre több hatóság is elkezdett foglalkozni ezzel a kérdéssel. Nézzük meg most Robinson Elliot urat, és a perui helyzetet uh, ismerjük meg rajta keresztül. Mrs. Chair, I'm going to speak. Köszönöm szépen, spanyolul fogok beszélni. Köszönöm. Elnök asszony, és köszönöm szépen az albizottság elnökének is a meghívást, a kedves kollégáknak, és mindazoknak, akik jelen vannak itt a mai napon. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, és beszélhetek önökkel a latin-amerikai helyzetről. Perúból érkeztem, és 15 éven keresztül a hív AIDS elleni harc terén dolgoztam. Természetesen nagyon sokat tanultam ebben a 15 évben, és az emberi jogok kérdésköre rendkívül fontos a mi tevékenységünk szempontjából. Két millió személy Latin, Latin Amerikában hív fertőzött vagy éces. Tudjuk, hogy a Karib tengerben a legmagasabb az elterjedtsége, de ennek ellenére a latin-amerikai országok többségében igencsak koncentrált az epidemiológiai helyzet. Mit is értek az alatt? A biszexuálisok, homoszexuálisok, transzexuálisok körébe tartozó személyekre koncentrálódik. Olyan személyekről van szó, tehát akik a leginkább ki vannak téve a fertőzöttségnek. Szalvadorban ez 7%-ot tesz ki, Mexikóban 25%-át teszi ki ezeknek a személyeknek a hívfertőzöttek ara, aránya, de az is igaz, hogy a helyzet olyan, hogy itt olyan személyekről van szó, akik nőknek érzik magukat, mégis testük férfi test. Nos, ezekben az esetekben bizonyos tanulmányok alapján a HIV fertőzöttség aránya az ő esetükben akár 30-35 százalékos is lehet. Tehát a helyzet gyakorlatilag azt mutatja, hogy az utóbbi években a globális alapnak köszönhetően Latin Amerikában sikerült a terápiás eljáráshoz való hozzáférést javítani. Általában sokkal jobbak váltak a terápiás hozzáférési, hozzáférési mutatóink, azonban még nagyon sok minden hiányos. És ez természetesen ezek annak a hívfertőzött személyeknek az életminőségére kihat. Az is igaz, hogy nagyon kevés országban dolgoznak a leginkább érintett csoportokban a HIV AIDS elterjedésével kapcsolatban. A megelőzés lenne a legfontosabb feladat, dolgozunk is ezen, azonban sajnos nem mindig célzottan tesszük ezt meg. Amikor akadályokról beszélünk, a terápiás hozzáférés, illetve a megelőzés terén, akkor igazából két nagy akadálycsoportot ismertetnék. Egyrészt ezek a szexuális kisebbségbe tartozó személyek leginkább célcsoportjai, vagy a hív fertőzésnek, de ugyanakkor az ő emberi jogaikat sokszor csorba sérülés éri. Amikor stratégiákról beszélünk, akkor rá kell jönnünk arra, hogy az emberi jogok kiteljesedése szempontjából itt hatalmas akadályok, hiányok mutatkoznak, tehát akár az ószerek kiosztása, vagy a megelőzés terén. Sajnos, mintha ez a csoport kizárt, mintha ezt a csoportot kizárták volna a szolgáltatásokból. Pedig pont ők azok, akiket stigmatizálják, disz- diszkriminálják, és számukra nagyon nehéz a közegészségügyi ellátáshoz hozzáférni. Tehát azt kell mondjam, hogy teszünk sok mindent, de mégis nagyon kevés a hatása. 2008 és 2009 között több mint 200 erőszakos cselekmény történt a világon transgender személyek ellen, és ezeknek háromnegyedét Latin Amerikában regisztrálták, tehát többszörös bizonyítékaink vannak arra nézve, hogy a szexuális kisebbségbe tartozók, a másság képviselői diszkrimináció áldozatai is egyben. Nagyon gyakran akár maguk a kormányok vagy a hatóságok szinte intézményesített erőszakot tesznek ezen személyek emberi jogain. A megfertőzött populáció 80%-a a prostituáltak köréből kerül ki, akik egyébként a szegénységi küszöb alatt élnek, és az éc fertőzött kitettségnek való kitettségük is sokkal magasabb. Ezen kívül a kriminalizációja ezeknek a személyeknek szintén nagy problémát jelent, Úgyhogy egy kéréssel szeretnénk fordulni ehhez a fórumhoz. Arról van szó, hogy szeretnénk azokat felkérni, akik az emberi jogokért dolgoznak, hogy a hív fertőzöttek emberi jogaiért emeljék fel szavukat, ugyanis hogyha nem teszünk valamit a megelőzés szintjén, akkor nem fogunk tudni előrelépni. A, az államok azt kell, hogy mondjam, hogy nem igazán adnak Latin Amerikában pénzt ezekre a, ezeknek a problémáknak a megoldására, már csak azért sem, mert ahogyan említettem, bizony itt gyakran intézményesített erőszakról, az emberi jogok intézményesített megsértéséről van szó. Persze természetesen nagyok a különbségek is az egyes latinamerikai államok között. Ezért fontos az, hogy a globális alapot az Európai Unió támogassa. Latin Amerika nagyon aggódik, mert azt látjuk, hogy egyre kevesebb pénz érkezik a globális alapba, és ezzel mi latin-amerikai országok is kevesebb pénzt kapunk programjaink létrehozására. Márpedig nemzetközi együttműködésre lenne szükség, ugyanis a projektek fenntarthatósága sérül, ha a nemzetközi együttműködés nem valósul meg. Tehát több pénzre van szükség a harc érdekében és az emberi jogok védelme érdekében. És ezek mind olyan források, amelyeket a szexuális kisebbségek irányába kellene becsatornázni. A civil társadalommal kapcsolatban fontos elmondani azt is, hogy a civil társadalom az ellenőrző szerepét jobban ki tudja teljesíteni, és a teljes közösségre kiterjesztve azt. Köszönöm szépen, hogy meghallgatták tapasztalatunkat Perúból. Thank you very much for your presentation. Elnök, köszönöm szépen a prezentációt. Most Rissen asszonyhoz fordulok, aki Afrikában dolgozott, és erről fog beszámolni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy a mai napon beszélhetek, ez egy hatalmas megtiszteltetés számomra. Már korábban felszólalók beszéltek a hívhez kapcsolódó emberi jogi kérdésekkel. Az Európai Parlament egy júliusi állásfoglalásban ezt felismerte, és rámutatott arra, hogy az emberi jogi kérdések egy kicsit túl gyorsan beszélne, haragudjon, illetve olvas elnézést. Tehát fontos a hozzáférés az egészségügyi, hozzá, az egészségügyi ellátásokhoz. Az 1985-80-as évek óta 25 millióan haltak meg AIDS fertőzöttségben, és több mint 35 millióan élnek HIV fertőzöttek. Nos, nagyon gyakran pont a leginkább rossz helyzetben lévő emberek vannak leginkább kitéve a fertőzöttségnek. Gondolok például a börtönben élőkre, a prostituáltakra, és így tovább. A diszkrimináció, valamint a hív pozitív menekültek deportálása sem, tehát ezek sem ritka esetek. 192 millió személy él lakóhelyén kívül, és ez azt mutatja, hogy a világ lakosságának kb. 3%-áról van szó. Rámutatott a WHO is arra, hogy a migrációnak hatalmas kihatásai lehetnek, és általában a migránsok a HIV fertőzöttség, illetve terjesztése szempontból központi szerepet játszanak. Ezért fontos az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, és a kormányok el is kötelezték az egyetemes egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés mellett magukat. Ezért fontos az, hogy diszkriminációmentesen biztosítsuk ezt a lehetőséget, de mégis nagyon kevés az az állam, amely a antiretrovírus terápiát képes a területükön élő migránsok számára biztosítani. Nagyon sok gyakran a dokumentált státusz vagy állampolgárság szükséges a terápiákhoz való hozzáférés terén, pedig itt gyakran életmentő terápiákról van szó. Ezen kívül nem csak az a probléma, hogy diszkrimináció történik, mert több mint 50 ország még most is különleges feltételeket szab az ország területére való belépés vagy lakás szempontjából azokra a személyekre, akik hív pozitív fertőzöttek. Már pedig vannak nemzetközi egyezmények, amelyek a diszkrimináció tiltását, illetve a jogelőtti egyenlőséget biztosítják. és különben arra is rámutattak a tanulmányok, hogy ezek a fajta korlátozások egyáltalán nem mutathatók ki pozitív hatásként a hívfertőzöttség terjedése szempontjából. Az Európai Bizottság elutasította, visszautasította a hívhez kötődő lakhely, illetve tartózkodási hely öm, engedélyek kiadását. A residence permit can be denied as a result of HIV infection. Magyarországon is kiadták ezeket a személyeket, és még Szlovákiában is azok az emberek, akik hívfertőzöttek, nem kaphatnak letelepedési jogot. Tehát gyakran kitoloncolják őket csak azért, mert hívfertőzöttek bizonyos országokban, de nagyon sok országban nem léteznek azok a feltételek, amelyek a deportált vagy fogvatartott migránsok egészségügyi hozzáférését biztosítják a terápiákhoz. Gyakran hónapokon keresztül fogva tartják ezeket a személyeket, és nem biztosítanak számukra elő egészségügyi ellátást, és az Egyesült Államokban sincsenek megfelelő intézkedések arra vonatkozólag, hogyha deportálják ezeket a személyeket, akkor ne maradjon abba a terápia. Tehát ilyen körülmények között, noha a nemzetközi jog tiltja a hívvel fertőzöttek deportálását, illetve a visszatoloncolását, ez már régóta a nemzetközi emberi jogi egyezmények része, de ennek ellenére mégis ez gyakran megtörténne. Az Európai Emberi Jogok Bírósága a HIV-AIDS fertőzöttek szempontjából azt mondja, hogy nem léteznek azok a hálózatok, amelyek az ő terápiás hozzáférésüket biztosítják. A barátok, illetve a család gyakran nincsenek jelen egy harmadik országban, és ezeket a standardeket nem tartják be a tagállamok. Nagyon sok ellenkező esetet hallhattunk. Esettanulmányokat végeztünk, a UN AIDS 2009-ben egy jelentést írt az afrikai helyzetről, és itt ajánlásokat fogalmaztunk meg az Európai Parlament számára is, a Tolonc Egyezmény szempontjából, tehát nagyon fontos azt biztosítani, hogy amennyiben kitoloncolás történik, a szem, az HIV fertőzött személyek terápiáját ne szakítsák félbe. És ebből a szempontból azonos jogok, jogokkal kell felruházni ezeket a személyeket, mint az állampolgárokat, és amennyiben fogva tartják őket, akkor is megfelelő egészségügyi ellátást kell biztosítani számukra, hív terápia, terápiát is beleértve és nem lehet őket olyan országokba visszaküldeni, ahol megalázó körülmények között kell, hogy éljenek, vagy nincsen biztosítva a hív kezelés, az ész kezelés számukra. Végül pedig felszólítjuk az Európai Parlamentet, hogy a HIV pozitív egyének deportációját szüntesse meg, és a kutatási napirendre vegye föl az európai intézmények körében is ezt a kérdést. Nagy szükség van arra, hogy a kormányok konkrét és pontos információt közöljenek a HIV pozitívokkal kapcsolatban, ideértve a deportáltak számát, illetve azok a deportációk okát, az ellátások természetét, illetve azon országok listáját, ahova befogadják őket ez egy globális kihívás, hiszen migráció mindenhol van a világban, és a nemzeti egészségügyi stratégiák, megelőző stratégiák nem nélkülözhetik a diszkrimináció ellenes harcot. A HIV pozitívok epidemikai szempontból való szerepe is nagyon súlyos. A regionális és nemzetközi ügynökségeknek és a donoroknak erre egyaránt oda kell figyelni az ő deportációjuk számát csökkenteni kell. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Nagy örömmel számoltam be a Human Rights Watch nevében a kérdésről, és az HV Policy Network nevében, és aki szeretné érteni is, amit mondtam, az elolvashatja az írott anyagot. Az Európai Parlament, mondja az elnök, jogosan hívta fel erre a kérdésre a figyelmet a Nemzetközi Emberi Jogi Ügynökség figyelmét júliusban, látjuk az a beszámoló alapján is, és véleményem szerint ez a fajta deportáció közvetlen diszkrimináció esetét kimeríti, hiszen ha valakitől megtagadják a tartózkodási engedélyt, ugye Bajorországban ez volt a helyzet, hogyha HIV pozitív, ez nagyon súlyos emberi jogi hát jogsértés. Nos, azt javaslom most, hogy az Európai Bizottság képviselője mondhassa el most a véleményét, és utána majd meglátjuk, hogy a kollégák részéről milyen kérdések merülnek föl. Köszönöm szépen. Csak nagyon röviden. Annyit szeretném elmondani, hogy hogyan is állunk az emberi jogok, illetve az AIDS kapcsolatával kapcsolatban az elmúlt júliusi európai parlamenti viták után. Július 7-én Catherine Ashton három fontos szempontra hívta fel a figyelmet. Az AIDS, illetve a HIV fertőzöttség és az emberi jogok közötti kapcsolat szempontjából. Az egyik a hívfertőzöttségnek kitett, vagy hívfertőzött személyek helyzete, ezt javítani kell. Aztán a másik fontos aspektus a diszkrimináció, illetve a stigmatizáció, amely szintén nagyon sok hívfertőzött, akár emberi jogait sérti lakhatáshoz, szabad mozgáshoz, egészségügyi ellátáshoz való jog. A harmadik szempont az emberi jogok figyelembevétele, tiszteletben tartása, illetve az éc fertőzöttség terjedése közötti kapcsolatra hívta fel a figyelmet. Amennyiben az új fertőzöttségeket szeretnénk csökkenteni, hát ez úgy nem lesz lehetséges, hogyha a fertőzött személyek, csoportoknak el kell rejtőznie. Tehát itt egy közegészségügyi szempontot kellene inkább figyelembe venni, ez lenne hatékonyabb a mm, harc szempontjából. Az Európai Parlament egy állásfoglalást is elfogadott, és azóta nemzetközi szinten is több fontos találkozóra került sor. Július 20-án a HIV fertőzöttség nemzetközi konferenciája volt Bécsben, szeptemberben az ENSZ közgyűlése foglalkozott a milleniumi célok között ezzel a témával, és októberben New Yorkban a HIV fertőzöttség, malária, illetve tuberkulózis elleni harcra vonatkozó globális alap feltöltése volt az egyik fő cél. Az Európai Bizottság szeretné, hogyha az emberi jogok és a fertőzöttség elleni harc közötti kapcsolatot felismernénk. Dáli biztos képviselte az Európai Bizottságot, és rá is mutatott felszólalásában erre az emberi jogi szempontra. Ugyanis a konferencia során az Európai Unió alapjogi ügynöksége a diszkriminációmentesség és az alapjogok, emberi jogok figyelembevétele az Európai Unióban a hívfertőzöttség elleni harc terén volt ennek a kis prospektusnak a témája, amelyet ott kiosztottak. Az Európai Tanács is kifejtette véleményét, és az ENSZ maga is szeptember 20 és 22-e között hangsúlyozta ennek a harcnak a fontosságát a millenniumi célok között. Ami pedig a globális alap feltöltését illeti, Önök is tudják, hogy az Európai Bizottság 10%-kal kívánja növekni a következő három év során hozzájárulását, tehát 300 millió euróról 330 millió euróra növelnénk. És itt az Investing in People című ö, tematikus program lenne a fő mm, eszköz. Ennek természetesen nagyon örültek partnereink, és mutatja azt is, hogy az Európai Bizottság komolyan veszi feladatát, 2011-ig szeretnénk, tehát még hamarabb, mint a tervezetnél hamarabb végrehajtani ezt a programot. Reméljük egyébként, hogy az Európai Parlament és a tanács közötti tárgyalások a jövő évi büdzsé szempontjából minél hamarabb megoldódnak, mert ez is feltétele a programok végrehajtásának. A partnerországokat is arra kérjük, hogy az exkluziót, a kriminalizációt, valamint a homoszexuálisak, a prostituáltak csoportjainak molesztálását, vagy ez elleni harcot folytassák, és a hatóságok hozzáállásán is változtatni kell. Elnök asszony, noha történtek előrelépések, főként a terápiához való hozzáférés terén, mégis a hívfertőzöttség nagyon nagy probléma marad, és további hatalmas erőfeszítésekre lesz szükség. A prevenció és a terápiák szempontjából épp úgy, mint emberi jogi szempontból. Az új kezdeményezések, amelyekre Bározó úr rámutatott New Yorkban az ENSZ-ben, és amelyet most Pivax biztos foglalkozik, fontos eszközök kezünkben. Valóban a 4-es és 5-ös tehát az anya, illetve a gyermek egészségügyi jogai, ezek a 4-es és 5-ös milléniumi fejlesztési célokhoz tartoznak, de ezek nagyon is kapcsolódnak a HIV fertőzöttségre vonatkozó öm, célhoz, és bizony a 15-20 évesek, illetve a gyermekekre hatalmas hatással van ez a betegség, főként Afrikában. Tehát ezek összekapcsolódnak a szétszereni harccal. Néhány szóban ennyit tudtam elmondani a júliusban megkezdődött vita kapcsán. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönjük mi is. Nyilvánvalóvá vált, hogy a főképviselő aktívan érdeklődik a kérdés iránt, a júliusi plenárison ennek jelét adta, és ebben biztosak lehetünk a jövőben is. Most a Fejlesztési Bizottság alelnökét kérem, Korin Setin asszonyt, hogy mondja el nekünk, hogy hogy látja a HIV plusz szerkezetek és a fejlesztési célok összefüggését. Köszönöm, hogy meghívtak ma. A Fejlesztési Bizottságban is érdekes, hasznos vitát folytattunk. Köszönöm az előadóinknak előadásaikat, és a Deve Bizottság alelnökeként én most arra próbálom ráirányítani a figyelmet, hogy mi mit teszünk, főleg Fekete-Afrikában a kérdés megoldásáért. Az összes, világszerte összes fertőzött 16%-a itt él ugyanis. És ezért külön oda kell figyelnünk rájuk. Az intézkedéseket folyamatosan felügyelni kell, és az AIDS járvány elkerülés érdekében intenziválni kell. Különösen odafigyelünk a nők és gyerekek helyzetére. Sajnos a nők és gyerekek közében, körében 80 a, a világszerte fertőzött nők 80%-a Fekete Afrikában él, és többségük szexuális erőszak következményeképpen fertőződött meg. Kongóban a helyzetet nemrégiben felmértük, nagyon sűrű, gyakori a szexuális erőszak ebben az országban, és nagyon sok az áldozata. Dél-Afrikában is megvizsgáltuk a helyzetet, itt is magas a szexuális bűncselekmények száma, és Libériában pedig gyakorlatilag fegyverként használják ezt a bűncselekményt egyes etnikumokkal szemben. Nagyon sok gyerek így aztán már HIV pozitívan születik, és ezért úgy látjuk, hogy minden ok arra mutat, hogy a nőket kell a középpontjába állítani a segítségnyújtásnak a megelőzés, kezelés és támogatás hármasságában, és egyes országokban különösen oda kell figyelni a helyzetre, és azon belül is az egyes népcsoportokra. Nem akarom túl hosszúra nyújtani a, az előadásomat, ennyit kívántam elmondani, és inkább a kérdéseket várom. Köszönjük. Most Sinclair asszonyt kérem albizottság nevében, hogy mondja el a véleményét. Köszönöm, elnök asszony. Um, a világ szempontjából is nagy jelentőség ez a kérdés, de az ügynökségek is prioritásként kezelik. A tagállamok ban sem megoldott a probléma, miközben valamit prédikálunk a többi országnak. A 16. Benedek nemrégiben tett kijelentése, hogy talán korlátozott körülmények között Latin Amerikában különösen a fogamzásgátlást kondom révén meg lehetne engedni. Ez fontos erőlépés talán, hosszú és rövid távon ennek hatása lehet. Köszönjük ezt a megjegyzést. Most talán meghívott előadóinknak adnám meg a szót, a UNAIDS nevében Mikkelsen úrnak, hogy az elhangzottak alapján ö, kívánna még mondani valamit. Köszönöm szépen a bizottságnak ezt a folyamatos érdeklődést a téma iránt. 2011 után, amikor lezár majd a jelenlegi AIDS program és malária program, akkor új ö, hangsúlya lesz majd a bizottsági politikának, és fontos ebből a szempontból a jelenlegi vita. Eston asszony, ahogy önök is elmondták, nyilvánvalóvá tette, hogy az emberi jogokkal szorosan összefüggő kérdésként kezeli az éjsz harcot, és a külügyi szolgálatnak is egyik prioritása lesz ez. Ami a pápával kapcsolatos felvetést illeti, a UNAIDS, amikor hallotta a pápa nyilatkozatát. Ezt mindenképpen üdvözöljük, mert ez az első, bár nem túl nagy lépés, de mégis egy lépés a jó irányba, hogy egyáltalán lehet beszélni a kondomról, már pedig a hívfertőzés szempontjából a kondom szerepe kiemelkedő. Tehát ennyi év után végre hogy a szentszék megszólalt ebben az ügyben, ez nagyon nagy áttörés. A katolikus egyház eddig tabuként kezelte ezt a kérdést, de úgy néz ki, hogy most nyit, és reméljük, hogy ezt további nyilatkozatok is követik majd a Vatikán részéről. Köszönjük Mikkelsen úrnak, most Javier úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Én is hangsúlyoznám, hogy az emberi jogok kérdése univerzális kérdés, ezt sokszor elmondtuk már, és én is elmondtam már. Én ugye Latin Amerikából származom, és nálunk nagyon sok az emberi jogi esetek, ügyek aránya. Ezen belül az AIDS kapcsán is sok a probléma, és Gyakran maga, maguk a kormányok sértik meg a saját maguk által alkotott szabályokat a társadalom ellenében, úgyhogy ez végképp nem segíti a megelőzést és a kezelést. Ami a pápa kijelentését illeti, ez tényleg lehet előrelépésként értelmezni, de biztos vagyok abban, hogy még nagyon hosszú utat kell bejárnunk. Perúban december 1-én hatalmas kampányt indítunk majd egy kondom melletti népszerűsítő kampányt, de nálunk az egyház ellenzi ezt, és a kormány és az egészségügyi minisztérium és az egyház egymással szemben állnak. A civil szervezetek ö, nyomják ugyan az ügyet, de még továbbra is nagyon érzékeny, kényes a kérdés. Ö, a hatékony elkerülés megelőzés érdekében még sok mindent kéne tenni. Tudna nekünk még mondani nekünk valamit az afrikai hívfertőzöttek helyzetéről? Megpróbálok rövid lenni. Köszönöm szépen. Köszönöm a bizottságnak és a DEVE szakbizottságnak a munkát, és mindazt, amit tettek a hívfertőzöttök érdekében. Nos, az óvszer tekintetében különösen az afrikai börtönökben nagyon sok mindent kell tenni a zombiai börtönökben végeztem kutatásokat, és bizonyos előrelépéseket elértek a városi börtönökben a hív tesztek területén, de a vidéki börtönökben mind a tesztek, mind pedig a legsérülékenyebb populáció védelmében, a börtönökön kívül a nők és a gyerekek védelmében nem sokat tettek kriminalizálják Zambiában és Fekete-Afrika sok országában az azonos neműek közötti szexuális kapcsolatokat, eh, ezért eh, sem hív megelőzés, sem eh, óvszer kiadás nem működik. A azonos neműek közötti szexuális kapcsolatokat úgy penalizálják a börtönben, hogy nem juttatnak az elítélteknek óvszereket. Ugyanakkor megfelelő preventív módszereket kell biztosítani, például az óvszereket, hiszen az azonos neműek közötti szexuális kapcsolat prevalenciája, előfordulása börtönökben sokkal magasabb. De vannak területek, ahol előrelépést élünk, például el, látunk, elismerik például a HIV terjedését a börtönökben, de például a TBC területén még nagyon nagy munka áll előttünk. 200-300 százalékos túlterheltséggel működnek az afrikai országokban a börtönök, és ilyen feltételek mellett, ahol például nagyon rossz a szellőztetés, a, mind a HIV, mind a tuberkulózis, a TBC is nagyon könnyen terjed. Nagyon magas ezekben a börtönökben a fertőzés szintje, és anélkül, hogy megfelelő szűrést végeznének, és eh, TBC gyógyszereket adnának, vagy HIV gyógyszereket adnának, eh, voltak éppen eh, mind a elítéltek számára, mind a szélesebb közösség számára közegészségügyi veszélyt jelentenek a börtönök. Köszönöm szépen a Human Rights Watch képviselőjének. Most pedig meg szeretném adni egy különleges vendégünknek a szót, nem teljesen függ össze az általa képviselt ügy azzal, amiről beszéltünk, de java, javarészt igen, Kátó David Kiszolán úr van itt körünkben. Minnyáján hallottuk azokat a riasztó és félelemkeltő híreket, melyek Ugandából származnak, ahol az azonos neműek közötti szexuális kapcsolatokat súlyosan penalizálják, büntetik, és a Rolling Stone nevezet, nevezetű újságban fenyegették a homoszexuálisokat, a homoszexuálisok fényképei jelentek meg, és arra uszították az embereket, hogy gyilkolják meg őket. Tehát megadnám vendégünknek a szót, kérem, hogy magyarázz el nekünk a helyzetet. Mi, mint az Európai Parlament Emberi Jogi Albizottsága, következő ülésünkön közelebbről kell megvizsgálnunk ezt a kérdést, de most lehetőségünk van arra, hogy meghalljuk, hogy mi is történik Ugandában. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy um, rövid betekintést adjak önöknek arra, hogy mi történik uh, Ugandában. Nos, a meglévő jogszabályok a 145-ös büntetőtörvénykönyv 145-ös és 148-as cikke rendeli büntetni, akár élethosszig tartó büntetéssel a homoszexualitást. Ugyanakkor a homofóbia elterjedt, a család védelme örve alatt uszítanak a melegek ellen, és a homoszexualitás tilalmát szolgáló törvény akár még a halálbüntetést is lehetővé teszi, Ugyanakkor a külügyminiszterünk kihangsúlyozta, hogy tiltani kell a homoszexualitást, és a civil szervezetek pedig mindent próbálnak megtenni a deregisztráció érdekében, illetve meg akarják akadályozni, hogy elűzzék a melegeket az országból. A az Európai Unió szervezetei felléptek ebben a térben. Például az olasz parlament is egy állásfoglalást fogadott el ezen a területen. Nos, a médiumok fundamentalista úszítást folytatnak, erőszakra, gyűlöletre, diszkriminációra utalnak, úszítanak, és ez egy jele annak, hogy a homofóbiát a kormány instrumentalizálja, és nem védi meg a kisebbségeket. Az LGBT kisebbséget le, ellehetetlenítik, és a közgyűlölet tárgyává teszik. Ugyanakkor Kampalában is támadás történt ezen a közösség ellen, és erre is a nemzetközi közösség figyelmét kell fordítani hiszen nagyon veszélyes a helyzet. Az előkészített törvény, melynek második meghallgatását tartják, eh, mindent megtesz azért, hogy eh, a eh, kisebbségek helyzetét ellehetetlenítse. A civil társadalom és a különböző szervezetek véleményét nem hallgatták meg, a marginalizáltak tovább marginalizálódnak. A régióban Például az afrikai leszbikusok koalíciója felszólalt, de mindez azonban az emberi jogok afri és nemzetiségi jogok afrikai konferenciájának célkitűzéseinek is ellentmond. Hiszen ez a konferencia világosan megfogalmazta a kisebbségek jogait, de Kenyára is utalhatunk, ahol például a miniszterelnök a kisebbséghez való tartozók ellen szított. Tehát nagyon aggasztó helyzet, büntetlenül menekülhetnek el a támadók, a civil társadalom szervezetét kiűzik az országból. Az EU tehát kérem szólítsa fel a kormányt, kormányokat, hogy tartsák tiszteletbe a szociális és kisebbségi jogokat, és a dejugák jogait Dél-Afrikában, Kenyában. Az elnök közbe vág, tiszteletben tartjuk az ön fontos közleményeit, de kérem kerekítse le mondandóját. Nos, mind a melegek, mind a hívfertőzöttek, mind a kisebbségek jogait tiszteletben kell kardozni, és kérem önöket, hogy vegyék figyelembe ezt a nagyon aggasztó jelenséget. Köszönöm. Köszönöm szépen, mint mondottam, egyszer az új évben még komolyabban figyelembe veszük ezt a kérdést, megvizsgáljuk ezt a kérdést. Nagyon fontos szakértők jelenlétében mondhatta el az, az üzenetét, és hallhattuk, hogy jelentős oka van annak, hogy fellépjünk az édze terjedés ellen. Holnap van az édze elleni harc világnapja. Remélem, hogy nagyon sokan figyelmét fel tudtuk hívni erre a kérdésre, és ezzel lezárom ezt a számunkra oly fontos rendi pontot. Köszönöm szépen. Akkor most azt kell elmondjam, hogy a következő albizottsági ülésünkre december 6-án kerül sor 3 órától, tehát következő héten hétfőn itt Brüsszelben. Most ezt befejezzük, ezt az ülést, de ö, most ö, tolmácsolás nélkül folytatjuk ö, a zárt ülést. Yeah. Uh, one. Uh